Allora, colleghi, il servizio dovrebbe di sistema funziona, sì, mi dicono che funziona, quindi rendszer úgy tűnik, hogy működik, úgyhogy folytathatjuk a munkát. A következő napi rendi pont a szavazás. A tízes pont az irányelv tervezett elfogadása. Mielőtt azonban szavazunk, szót kért a kolléga, nagyon röviden az ombudsmannal kapcsolatos költségvetéssel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk arról, hogyha az ombudsman eh, irodája Strasbourgban marad, lenne, akkor nagyon sok pénzt lehetne megtakarítani illetve pont fordítva, hiszen ott sokkal magasabbak a, a napi díjak is, és nagyon fontos lenne, hogy erre tekintettel legyünk. Fontos lenne, hogy az ombudsman Brüsszelbe jönne, átkerülne az irodája, még a szállítás, illetve a költözés költségei is megtérülnének. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szót kér? Nincsen. Akkor elkezdjük a szavazást. Allora, votazione <clears throat> emendamento 1 Tehát akkor az egyes módosító indítvány első bekezdése, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes módosító második bekezdése, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, módosító, hármas bekezdés, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A négyes módosító mellette itt van egy szóbeli módosítás, mert hiszen itt egy technikai jellegű módosítást hajtottunk végre a négyes, ötös bekezdéssel kapcsolatban tartózkodik, elfogadtuk. Az ötös módosító az ötös bekezdéshez ki van mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Hatos módosító, ez a hetes bekezdéshez tartozik, mellette ellene, tartózkodik, ez nem egészen világos, hogy mi lett a szavazás. Ismételjük meg a szavazást. Tehát ki van mellette? Ez a hatos módosító indítvány, ami a hetes bekezdése vonatkozik, ez most ismételten megszavazzuk. Ki van mellette? Ellene? Ezt elfogadtuk. Elnézést a tartózkodásokat elfejtettem felszólítani. A hetes módosító indítvány ki van mellette? Ellene? Tartózkodik? Ezt elfogadtuk. És akkor most a teljes szavazás menete ellene ezt elfogadtuk. Akkor most térjünk rá a 2010-es éves jelentésről, az Európai Ombudsman tevékenységéről. Megnyitom a szavazást. Mielőtt megnyitom, szeretném megkérdezni, hogy a jelentéstevő szeretne hozzászólni, vagy valaki más. Rojtova asszonyt helyettesítem. És mindenkinek köszönetet szeretne mondani, aki együtt működött ebben az anyagban. Azt mondta, hogy kitűnő volt az együttműködés, és a módosítókról és a kompromisszumos módosítókról. Allora, apro la votazione. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a szavazást. 9-es módosító indítvány, ez a 2A bekezdése vonatkozik mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es módosító, ez a 7A bekezdése mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 11-es módosító, 8A bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító, 9-es bekezdéssel kapcsolatban, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító, ez a 9 arra vonatkozik, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító, 11A bekezdés, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító, 12-es bekezdéshez tartozkodik, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 16-os módosító, ez a 13-as bekezdés, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. És akkor el is érkeztünk a kompromisszumos módosító B jelűhöz, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. A 17-es és a 18-as ezzel e, kiesik. A 19-es, tehát kérdezem meg, ki van mellette, ellene, tartózkodik. A 20-as mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es módosító, ez a 18-as bekezdése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 22-es módosító, ez a 18 arra vonatkozik, elfogadtuk. 23-as, 19-es bekezdésre vonatkozik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es módosító, ez a 20-as bekezdésre vonatkozik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kompromisszumos módosító C, ez a 21-es bekezdésre vonatkozik, mellette ellene elfogadtuk. a 25-től a 28-ig tartó pontok, módosítók kiesnek, a 29-esnél vagyunk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as módosító, ez a 22 arra vonatkozik, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor térjünk rá a preambulum bekezdésekre, ez a kettes módosító, ez az arra vonatkozik, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító. Ez egy technikai jellegű módosítással valaki ellenzi? Ha nem, akkor a négyesről így tudunk a módosított változatban szavazni. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Az ötös módosító ki van? Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Akkor az A kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 6-os és a 7-es ezzel kiesik, és a 8-ashoz jutottunk mellette. Ezt szeretnénk még egyszer leellenőrizni, tehát a 8-as módosító szavazását megnyitom, ez a HA preambulum bekezdésre vonatkozik, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. és a nyolcas módosító mellette ellene ezt elfogadtuk. És akkor most jön a záró szavazás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen! És akkor ezzel a szavazást lezárom, és rátérünk a következő pontunkra, és ez pedig egy első információ a Bulgáriában tartott tényfeltáró látogatásról. Ezzel a ponttal kapcsolatban, de kérném önöket a kérném önöket, hogy elutazunk-e Romániába, mert szeretnénk tudni, hogy milyen, mire kell ügyelnünk, hiszen akkor elő kell készülnünk, hiszen szeptemberben újra meg akarjuk vitatni ezt a témát, és már nem lesz olyan sok időnk arra, hogy ezt megvitassuk. Tehát, hogy igen vagy nem, Bukarestbe, Romániába. Igen, ez a látogatás, ez már elfogadásra került és engedélyezésre került. A, a különböző adatokat ezzel kapcsolatban még majd véglegesíteni kell, de a maga az, hogy ez a látogatás megtörténik, ez véglegesítésre került. Tehát a 12-es pontnál voltunk, ez a jelentés a Bulgáriában tartott tényfeltáró látogatásról. Első információ, Alkanasszony jelentkezett. So please put on your earphones. Øh, som, det, øh, som øh, Victor Bostenario nævnte i går. Ahogy tegnap az ülés elején mondtuk, úgy döntöttünk, hogy több dolgokkal is foglalkozni fogunk. És persze a létszám csökkent, illetve időnként teljesen egyedül voltam. Nyilván nem tudott mindenki részt venni ezen a misszión, azonban a alacsony létszám nehézé tette ezt. Nagyon érdekes volt a misszió, sok mindent meg tudunk nézni meg tudtuk vizsgálni, hogy milyen konfliktusok állnak fönn Bulgáriában. Az első és alkalmával a szófiai polgármesterrel meg tudtuk vitatni a hódadék elhelyezés problémáját. Több hatósággal voltunk kapcsolatban, a petíciót benyújtó feleket is meghallgattuk. de voltak harmadik felek is, akik a belső konfliktusban nem voltak érintettek, de de harmadik félként részt vettek. Minden esetre meg tudtunk győződni arra, hogy valóban vannak problémák Szófiában a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban uden en reel viden om, hvad der er i den plan. Det vi så for nu lige at gøre Suhodol færdig. Eh, eh, eh, már szombaton sor került bizonyos dolgokra. A hulladék elhelyező terület óriási területen húzódik. És ez meglehetősen nagy terhet ró a városra. Amikor a petíciót benyújtó feleket találkoztunk, nagyon sokan szerettek volna velünk beszélni, nagyon sok eh, eh, autó érkezett eh, szemétel megrakva, Láttuk, hogy óriási nyisgő tevékenység folyik a személytelepen. Nem tudjuk persze, hogy mindig ekkora a tevékenység szintje, de most lát, most, amikor ott voltunk, akkor meglehetősen nagy volt a nyüzsgés. A szemétszállító teherautók jöttek, mentek. beszéltünk a lehetséges újrahasznosításról, a környezetszennyezés elkerüléséről, de az információt, amit kaptunk, azt nem tudtuk igazolni, nem tudtuk alátámasztani konkrétumokkal. Nyilván eh, olyan ügy ez, amit meg kell vitatnunk. Tegnap ugye megvitattuk azt a tanulmányt, amely a eh, eh, adatik elhelyezésről szól. Mi találkoztunk Bulgáriában a hatékos, az illetékes miniszterrel, aki szerint minden tökéletes, minden rendben van, sőt, már a vasfüggöny lebomlása előtt is minden rendben volt. Legalábbis ezt kommunitál felénk a bolgár kormány. A bolgár kormány azt mondja, hogy minden rendelkezés minden intézkedés, minden berendezés és létesítmény rendelkezésre áll ahhoz, hogy a környezetet megvédjék. Amikor a petíciót benyújtó felek bizottságának elnökét eh, kerestük meg, illetve az új eh, ombudsmant, akkor persze egészen más képet láttunk. Azon dolgoznak, hogy a helyi és az országos ombudsmanok függetlensége biztosítottabb legyen. És az egyik kolléga, az, egy, az egyik érintett azt mondta, hogy hát jó esélyünk vannak, mert az ombudsman a mi pártunkból mi pártunkhoz tartozik, ami meglepett, hiszen Dániában egy ombudsman soha nem. Egyrészt senki nem mondaná ilyet, másrészt egy ombudsman az pártokhoz is függetlenül tevékenykedik. Aztán találkoztunk eh, más érintettek képviselőivel is. Fine steder kan have vindmøller, hvor der er fugle, men det er klart, man kan ikke have et kæmpe øh, setup med øh, vindmølleparker i lange baner, steder, hvor fuglene trækker. Og det var tydeligt. Beszéltünk eh,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 és a szélenergiaparkok létesítését illetően. Megérkeztünk arra a területre, ahol sípája van, 4 kilométerrel találkoztunk ettől a célponttól, és a petíció benyújtó rendkívüli technikai tudással rendelkezett, Számos érvel tudta alátámasztani az ügyet, ami a terület rongálását illeti, illetve tudományos érvekre is támaszkodott. Azt is elmondta ezen kívül, hogy nem volt joga ahhoz, hogy személyesen oda látogasson a helyszínre, hiszen egy magánterületről volt szó, egy olyan területről, ahova nem lehet csak úgy bemenni. Több lift szállítja emberek tízezreit erre a sí területre, és nagyon nagy vonzerővel rendelkezik ez a rész. Van egy úszoda, piknikelni is lehet, nagyon sok madár él itt, és amikor megérkeztünk a sípájára, akkor a települési önkormányzat vezetőjével is találkoztunk, de mi nem voltunk hajlandóak a helyszínre látogatni, hiszen nem akartunk ebben a tüntetésben részt venni. Láttuk, hogy van négy busz, négy busz szállította az embereket a helyszínre azért, hogy a tüntetők mind meg tudjanak érkezni. A második alkalommal volt alkalmunk megtapasztalni azt, hogy a hatóságok és a vállalkozások közösen hogyan tudnak egy tüntetést megszervezni, és ezt nehezen tudtuk elfogadni, hiszen a delegációnk olyan dolgokat látott, amik nem voltak korrektek. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A polgármester nem érezte úgy, hogy az európai jogalkotás prioritást élvez számára, az jelentett prioritást, hogy folytathassa az építési munkálatokat, beszélt az ekoturizmusról, ez a turizmus jelentős része, például Németországban, és úgy beszélt, mint hogyha ez a megoldás jobb volna számára. Nagyon sok alkalommal hallottunk, hallottuk a befétel kifejezést, tehát úgy tűnt, hogy számukra csak ez a fontos. A sílift legálisan épült, kivágtak fákat emiatt, és az illegális kivágás kapcsán nem, nem volt beavatkozás, ezt nem próbálták megakadályozni. Azt mondták, hogy azért vágták ki a fákat, hogy olyan növényeket termeszthessenek, amik megfelelőbbek. a helyi, a helyi önkormányzat, illetve a hatóságok megpróbálják egy fesztiválszerű helyszínné alakítani ezt a területet. A polgármester elmesélte, hogy itt egy jazz fesztivál lesz, Ez egy tulajdonképpen egy rock fesztivál volt, a hegy tetején, és létesült egy gát is, Bulgária leggyönyörűbb természeti részén, illetve épült egy barak. És amikor később találkoztunk az építetővel, illetve a hatóságokkal, akkor azt mondták, hogy itt egy virtuális dologról van szó, szóval egy virtuális területrendezésről, és én, engem nem győztek meg azok az érvek, amik elhangzottak. Láttuk ezeket a dolgokat más eh, hegyi térségekben is, más területeken. Itt is voltak eh, megrendezett tüntetések, és világos volt, hogy eh, az önkormányzatok ebben részt vettek. Megkérdeztük a hatóságokat, hogy a látogatás előtt közben vagy után szeretnének-e sajtókonferenciát rendezni, sajtótájékoztatót. De természetesen a tüntetés közepén ilyet nem lehet megszervezni, tehát törölték a sajtótájékoztatót. nem ami mi feladatunk a bolgár nemzeti konfliktusokba beavatkozni, és meg is próbáltunk ebből kimaradni. A vállalkozó folyamatosan ott volt a helyszínen. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Több alkalommal kiderült az, hogy, ez, hogy a vállalkozó kalandos vállalkozásba kezdett a hatóságokkal, tulajdonképpen, hogy pontosan és konkrétabban fogalmaznak, korrumpálta hatóságokat. Tehát a hatóságok igenis bekapcsolódtak mindebbe. Például a természetvédelmi területet privatizáltak, egy közös állami területet is privatizáltak, és a vállalkozónak, a befektetőnek pedig pénze van, ami előnyt jelent más befektetőkkel szemben. Hát, hát, gazdasági érdekek kerültek felszínre. Éppen ezért úgy döntött a vállalkozó, hogy benyújt egy petíciót. Nem tudom, hogy jó volt -e, de én azt kértem, hogy kaphassak mandátumot. Fontos, hogy utána járjunk a kérdésnek, de nem indíthatunk vizsgálatot petíciós szakbizottságként. Ez az én kompetenciáimon túlmutat, nem vagyok életékes a, a um, programmal kapcsolatban. Van még egy dolog, a, amit mindenütt érzékeltünk, ez pedig az átláthatóság hiánya. Beszéltünk erről a szakbizottságban, és világos, hogy a hatóságok nem tartják be az átláthatóság feltételeit az engedélyezéseknél, és a polgárok limitált módon tudnak bekapcsolódni. Mindebben a mi kapcsolataink is korlátozottak voltak a polgárokkal. És fontos lenne, hogy felvehessük a kapcsolatot a polgárokkal, és kontaktálhassuk őket. Fontos lenne a megfelelő együttműködés. Bulgária, Bulgária kapcsán láttam a benyújtott petíciókban, hogy igenis vannak aktív polgárok, akik büszkék arra, hogy részt vesznek a civil társadalom munkájában, képzett, felkészült emberek voltak, a petíciókat megfelelően dokumentáltak, ilyet, mindazt, ami történt. Éppen ezért arra kéne bátorítanunk, ösztönöznünk a hatóságokat, hogy örüljenek annak, hogy ilyen aktív a lakosság. De sajnos erre itt nem volt alkalmunk. Ne lehetse asszonyt aki nagyon sokat segített a munkámban, és biztosította megfelelő támogatást. Kérem egészítsen ki, ha valamit elfelejtettem volna. Köszönöm. Köszönöm szépen Oken asszonynak ezt a beszámolót, és nagyon köszönöm azt is, hogy vezette ezt a missziót, ami hát gyíren volt képviseltetve, de legalábbis akkor fogalmazunk úgy, hogy kevesen voltak azok között, akik ezért eh, harcoltak volna. Én most szeretnék románul szólni, mondja Busztinár úr, ugyanis szeretnék csatlakozni a tisztelt kolléganőhöz. Először is az utolsó pillanatban változtatták meg a delegáció összetételét, anélkül, hogy a, a frakciókat megkérdezték volna erről. Ez pedig gyanút kelt, és ez nem tesz jót a bizalomnak a szakbizottságunkban, és az együttműködésnek sem. A titkárság üzenetére visszatérve nem szabad megváltoztatni a napirendet, azt a napirendet, amiben megállapodtunk mindegy, hogy milyen érvek állnak e mögött, milyen érvek állnak a döntés mögött. Ami pedig a delegációt illeti, egyetértek Hauken asszonynal, és meg vagyok győződve arról, hogy a jelentés, ami készült, A probléma speciális jellegét támasztja alá, illetve Bulgáriai látogatásunk speciális aspektusait. De szeretnék néhány szempontra visszatérni, amelyek nagyon fontosak számomra. Az átláthatóság, a párbeszéd hiánya, az intézmény párbeszéd hiánya, a önkormányzat és a hatóságok között, a civil társadalom és a miniszter között. Nincsen párbeszéd a helyi közösségek képviselői között sem, és a polgárok között. Nagyon fontos párbeszédet fordít, folytatni azokkal, akiket közvetlenül érint ez a probléma. Ami az előítéleteket illeti az európai jogalkotással szemben, nagyon fontos, hogy legyen párbeszéd, ami elkerülhetővé tenni a frusztrációkat és a konfliktusokat Szofiában. Csak a látogatásunk kapcsán volt párbeszéd, első alkalommal ültek le a hatóságok és a petíciót benyújtók egy asztalhoz. Hát hogyan oldjuk meg ezt a konfliktust, ha nincs is párbeszéd? Tehát nagyon fontos, hogy a hatóságok bátorítsák ezt a párbeszédet. Tehát az Európai Bizottságnak ez fontos üzenet. Nagyon fontos lenne, hogyha az Európai Bizottság biztosítaná azt, hogy az intézményi párbeszéd a civil társadalom e, és a hatóságok között e, ténylegesen megvalósulna. És ezt biztosítani kell, amikor e, a helyi szinten az információkat begyűjtik. Nem szabad csalódást okozni az európai polgároknak, és becsapni őket. Van egy második pont, ami aggaszt. A, a bizottság magától értetődően megbízhatónak veszi a hivatalos információkat. A miniszterasszony korrekt prezentációt tartott és utalt a bolgár nemzeti szabályozásokra, és nekünk pozitív volt a benyomásunk. De volt két dolog, ami sokkolt bennünket. A bolgár kormány ez, ez előtt beszélt a fejlesztés legalizálásáról, Rila környékén, a hegyekben. Tehát egy olyan dolgot tettek jogszerűvé, ami nem volt legális. Ez pedig ellentmondott, ellentmond mindannak, amiről a miniszter a szülésen beszámolt, illetve mindannak, amit a bizottság információként a bolgár kormánytól kapott. Ez pedig nem pusztán, a, nem pusztán Bulgáriát érinti, itt vannak még a tagországok is, mert mennyiben tekinthetjük megbízhatóaknak ezeket az információkat. Hát legalizáljuk ezt az infrastruktúrát, mert nem tudunk mit tenni, még akkor is, hogyha kétes feltételek, illegális feltételek között valósult meg mindez. A Natura 2000-es program és ennek hatásainak értékelése, stratégiai hatásainak értékelése nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából. Egy második dolog, ami aggodalommal töltött el bennünket. A regionális eh, szinttel, a regionális önkormányzattal is folytattunk egy tárgyalást az építésről, illetve a környezeti hatásokról és ők mindannyian azt mondták nekünk, hogy a bolgár szabályok teljes mértékben igazodnak az európai szabályozásokhoz a hegyi térségekre nézve. A hivatalos vita azonban ellentmond a valóságnak a hegyi térségben. Az infrastruktúra, ami megépelt 1995 óta, mégpedig folyamatos módon, folyamatosan illegalitásban történt, nem volt jogszerű, és most pedig ezzel az infrastruktúrával kell boldogulni. 2009-ben ez a központ működésbe lépett, és a regionális hatóságok azt mondták, hogy a Natura 2000-es területre káros hatásai vannak a projektnek, illetve a területhez, területre csak korlátozott számú turistát engednek be. Mi több autót is láttunk, Land Rovereket. Ők lelkesen fogadtak bennünket, illetve számos buszt is látunk, és ezek a buszok több száz tüntetőt is szállítottak, akik lelkesedésüket kellett, hogy kifejezzék a tüntetésen. A hét tó, amelyek nagyon érzékenyek, megnézhetjük a fotókat a jelentésben. és többen vannak, akik fürdenek ezekben a tavakban. És látni lehet, hogy milyen hatása van ennek a térségnek az emberek életére. Az utolsó megjegyzésem. 145 ezeren írtak alá egy petíciót. Vannak olyanok is, akik két másik petíciót nyújtottak be. Tehát a petíciók a környezeti hatásokra, az emberi hatásokra is kitértek, és a tudományos értékelés azt mutatja, hogy csak 12 ember léphet be ugyanabban az idében eh, ebbe a zónába, hiszen ez egy nagyon-nagyon érzékeny zóna. Több száz embert láttunk a helyszínen, és hogyha jól emlékszem a bizottság információkra, az a megközelítés, amit a bizottság alkalmazott, egy idealizált jellegű megközelítés volt. A regionális és helyi hatóságok azt mondják, hogy innen rendben van, de a valóság más képet mutat. Éppen ezért telkedni kell. És az utolsó dolog, amire még kitérnék, a bizottság, az Európai Bizottság, egy ilyen érzékeny, kényes kérdésben, ahol nagyon sok európai polgár vet fel vitára egy nagyon súlyos problémát, fontos, hogy megtalálja azokat az eszközöket, amelyekkel utána nézhetne annak, hogy Bulgárián, Romániában és Németországban a hivatalos információk, amelyeket a kormány eljuttat a bizottsághoz, megbízhatóak-e. Ha ezek nem megbízható információk, az Európai Unióra úgy tekintenek az emberek, mint inkompetens emberek csoportjára. Negyeldzseva asszonynak szeretnék köszöntet mondani a látogatásunk során tanúsított lelkesedésére, őszintéségére, Rilában nyomásgyakorlásnak voltunk kitéve, megpróbáltak ránk nyomást gyakorolni, és egy nagyon furcsa dolog alakult ki mindebből. Az rendezvényért felelős személy invitálta az embereket a helyszínre azért, hogy tüntessenek az Európai Parlament ellen. És ez eh, nem volt helye. Ezek az emberek azt gondolják, hogy Európa odafigyel arra, hogy a szabályokat betartják-e. De ezeket a szabályokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyják. legutolsó megjegyzésem. Hauken asszony megjegyzését, javaslatát nagyra értékelem. Ezek az érzékeny delegációs látogatások, missziók arra valók, hogy mindent megtegyünk egy adott ügy érdekében. Bulgária esetében egyik kollégánk tartózkodott, illetve visszavonult, és megpróbáltuk elérni azt, hogy ezt ne néppárt támadásának értékeljék a szocialisták ellen. El kell kerülni azt, hogy a belső konfliktusokba az Európai Parlament beavatkozzon, hiszen minden partizán jellegű akció bennünket károsít. Nagyon fontos tehát ez a gondolata az ilyen jellegű a látogatások szempontjából, ez ugyanis a hírnevünket is kockára teheti. A polgárgok úgy tekintenek a petíciós szakbizottságba, mint egy utolsó mencsvárra, akihez fordulhatnak. A helyi önkormányzatok és regionális önkormányzatokat nem érdeklik, az ő ügyeik, megpróbálják manipulálni őket, Két petíciót benyújtót párjának kiáltották ki, és ők nem léphetnek be, léphettek be a tárgyalóterembe. A Rilai hegység projektjeiről volt itt szó. Ezek azok az aggályok, amelyek nagyon fontosak, és biztosítanunk kell, hogy a dolgok működjenek. Éppen ezért fontos felszólítani arra a hatóságokat, hogy így nem járhatnak el, és ez nem megfelelő módszer. Nedelcsev asszony, köszönöm szépen. Halken asszonynak köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék a delegáció szakmai munkájáért. Köszönöm a segítségnyújtását, és köszönetet szeretnék mondani a Peti Titkárság munkáját, a szervezést, az utazást, és hogyha delegáció tagjaként veszünk részt ezeken a látogatásokon, annál is inkább nagyra értékeljük a titkárság munkáját, és nyilvánosan is köszönetet szeretnék mondani nekik. Nem szeretném ismételni magam, de két dologra kitérnék, amelyek általánosabb jellegűek, ami az ajánlásokat illeti, a látogatások, a delegációs látogatások kapcsán, illetve visszatérnék néhány pontra, amelyekről már szó volt számomra. A legfőbb probléma, amelyre fény derült, a helyszínen az a párbeszéd hiánya volt a helyhatóságok, illetve a petíciót benyújtók között. Számomra ez az a tényező, ami a többi párbeszédre, többi megbeszélésre is hatással volt a látogatás során. Nem gondolom, hogy mindez hozzájárulhat a probléma megoldásához, tehát az első dolog meg kell oldani a párbeszéd helyreállítása. Fontos, hogy ők elég bátrak legyenek ahhoz, hogy kimondják, nem találkoztak még, és megoldást keresnek. Mondok egy konkrét példát, a Szukodol petíció benyújtói nem fordultak több mint egy másfél a Szófia polgármesteréhez, nem tudták azt, hogy mi is a probléma. Tehát ez felhívja a figyelmet a párbeszéd hiányára. A petíciót benyújtók éppen ezért a harmadik részben fordultak hozzánk. Ez a harmadik lépcső, az a, illetve ez a harmadik fél az, aki kontaktálja a helyhatóságokat, ő vagy együttműködik a petícióbenyújtókkal, vagy nem. Tehát itt a párbeszéd hiánya vált világossá, és ez többszörösen többszörös hatást váltott ki, negatív hatást az egész folyamatra. Tehát nagyon fontos megoldást találni erre korrumpáltak a vállalkozók. Hauken azt mondja, én nem tudok reagálni, ön ezt fogalmazta meg. Nagyon óvatosaknak kell lennünk az ilyen jellegű vádakkal, hiszen különbséget kell tenni a helyzet között, amit ott találtunk, illetve a PPP-k kapcsán. Tehát nagyon fontos, hogy a projektben a polgárok érdekeik is megnyilvánuljanak, de ne csak az ő érdekeik, és az sem szabad, eh, hogy a vállalkozók tönkretegyék a környezetet, tehát oda kell figyelni arra, hogy a PPP-k ellenőrzése is megfelelő legyen a, a és az állam közös eh, együttműködésében. Szeretnék reagálni két további pontra, ami az átláthatóság hiányát illeti. Támogatom Hauken asszony, ő azt mondta, hogy folytassuk erőfeszítéseinket, de szeretnék enge- emlékeztetni az engedélyekre. Engedélyekre a környezetvédelmi miniszter indította el a jelenlegi rendszert, kicsit több mint egy éve, tehát ez egy új rendszer, és a miniszterelnök volt az, aki információn hozzáférhetővé tette azokat a, az információkat, amik szükségesek az engedélyekhez. Tehát 2009-ben nyílt volt ez a, az eljárás. Az, hogy a kormány legalizál -e bizonyos dolgokat bizonyos helyzetekben, itt emlékeztetnék arra, hogy az esetek többségében megvizsgáltuk a petíciókat, amelyek 2006-7-8-ból származnak, és örülök annak, hogy a civil társadalom a petíciók benyújtóinak segítségével inkább bíznak a, az önkormányzatokban, és hangot adnak véleményüknek, érdekeltek a megoldásban. Korábban ezt nem merték megtenni. Most már jobban megbíznak az önkormányzatokban. Látják azt, hogy megbízhatnak bennük Néha dolgok nem mennek olyan gyorsan, mint szeretnénk, de azt gondolom, hogy a megfelelő irányba tartunk. És a petíciók benyújtók, e, benyújtók elég bár, bátrak voltak, és ez is, a bizalom is lehetővé teszi azt, hogy ragaszkodjanak a megoldáshoz. Ami a különböző pontokat illeti, ezeket nem szeretném megismételni, támogatom mindazt, ami elhangzott, a helyszínen jártunk, és az itt tapasztaltak többet mondanak, mint bármi más. Vissza szeretnék térni, Bosztinári úr a politizációjára, a missziós látogatásoknak, a tényfeltáró látogatások politikai eh, vonzatának. Szeretnék kitérni egy dologra, ami engem személyesen is érint és megmagyarázza az agályomat. Június 18-án a bolgásatban jelent meg az egyik e-mailem, és a szokodoli hulladék lerakóhoz való látogatást által megtagadtam. Azzal vádolnak, hogy soha nem fordultak hozzám a petíciót benyújtók, Azért, hogy udvarias maradhassak, ellátogattam a helyszínre, és létrejött a kapcsolat a delegáció vezetőjének köszönhetően. Felteszem a kérdést, hogy hogyan kerülhetett a sajtó kezébe ez az e-mail, és azt gondolom, hogy a levelezésünk bizalmassága sérült, és remélem, hogy az ilyen típusú eseményekre többször nem kerül sor hiszen ez súlyos mértékben hatással van a munkánkra, és nem volt könnyű dolgunk. Folytattuk a vitát, a helyszínet is, politizáltuk a helyzetet. A bolgár sajtóban, amikor megérkeztünk, volt egy cikk, és azt mondta ez a cikk, hogy bizonyos politikai pártok fogadják a Peti szakbizottságot Bulgáriában, és ennek a párnak köszönhető az, hogy létrejött a látogatás. Erre pedig nagyon oda kell figyelnünk, hogy mit mondanak erről, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen dolgok ne ismétlődhessenek meg. Hát a média már a látogatásunk előtt ítéletet hozott, a delegáció látogatása előtt, arról, amit ők később konstatáltak a helyszínen. Vannak néha olyan helyzetek, amelyek abszurdok a helyszínen, például nincsen hivatalos tolmács, éppen ezért olyan tolmácsolást kapunk, aminek semmi köze ahhoz, ami elhangzott eredetiben, és éppen ezért mindennek még nagyobb visszhangja lehet. A legfontosabb pontra térnék át. Úgy érzem, hogy a helyszínen a nem hivatalos személyek magatartása, ők az adott ország képviselői, és nagyon fontos, hogy ők visszafogottak legyenek, és hogy ne lehessen politikai, nemzeti politikai célokra felhasználni a hivatalos látogatást. És ezek a nem hivatalos személyek a többiekkel együtt jelen voltak az üléseinken, a látogatáson végigkísértek bennünket. De fontos, hogy ők ne tehessenek nyilatkozatokat, és meg kell várni azt, hogy a delegáció hivatalos tagjai mondhassanak hivatalos véleményt, az objektivitást megőrizve. Végezetül azt szeretném mondani, akarjuk vagy nem, a delegációnk kerül a legközelebb a polgárokhoz, ezzel testesítjük meg ezt az ügyet, és ennek van nemzeti visszhangja. Pontos, fontos ezért, hogy legyünk objektívek, és visszautasítsuk a nemzeti rágalmakat, amelyek eh, teljes mértékben hibásak. Hiszen ezek eh, az Európa ellenes érzéseket erősítik eh, a polgárokban, és félelmetes az, hogy az azt tudják a helyszínen mondani, hogy mi támogatjuk Európát, de Európa nem támogat bennünket, ez nacionalista, populista érzéseket szít, és ez nagyon veszélyes a mi szakbizottságunk és a parlament számára, és az Európai Unió számára. Tehát ne dekredibilizáljunk senkit, Egy tapasztalat lehet pozitív vagy nem. És fontos, hogy megfelelő konklúziókat vonjunk le, és ezt mondom Bostinárió úrnak és Hauken asszonynak is. E Köszönöm szépen. Megígérem, hogy meg fogjuk beszélni azt, ahogyan ezeket az utakat szervezzük, mégpedig egy koordinációs ülés alkalmával. Pensa eh, che eh, lei ha denunciato perché l'ha vista protagonista in, uh, nella missione in Romania uh, è un'evidenza che purtroppo si verifica uh, continuamente, uh, credo che sia uh, opportuno. Nos, láttuk, hogy Romániában is mi történt, mindenkit emlékeztetünk el arra, hogy milyen elveket kell gyakorolnunk. Nem vagyunk érintett felek ezekben az ügyekben, és amikor ilyen tényfeltáró ülésekre megyünk, akkor a polgárokat szolgáljuk, de nem szabad megengednünk, hogy manipuláljanak bennünket. Nem foglalhatunk állást egyik fél mellett sem. Ez minden eh, parlamenti képviselőre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta hozzáadást meg kell változtatni a jövőben. Azok az ex officio hivatalból kirendelt eh, delegációs eh, résztvevők, akik, akik ismerik a területet, kötelesek betartani ezt a függetlenségi elvet. Alkan asszony, megkérném, hogy rövid legyen majd, hiszen már így is túl sok időt foglalkoztunk ezzel, miközben a együtt a felek is itt vannak. Auken asszony, sokat nem szeretnék mondani. Köszönetet mondok Maria Negyácsovának. Hangsúlyoznom kell, hogy az ex officio eh, delegációs tagok rendkívül fontosak eh, egy ilyen esetben, hiszen ismerik a helyzetet, és mindig is fogunk politikai konfliktusokkal találkozni, hiszen a politika az néha mocskos üzlet. Mindig homályos, zavaros dolgokba futunk bele, és a sajtó ennek teljesen tudatában van. Tehát én soha nem mondanám azt, hogy szüntessük meg ezeket a konfliktusokat, mert ez, ez nem reális. Viszont úgy kell megszerveznünk az utakat, hogy az ex officio delegációs tagok segítsenek nekünk, de elkerüljük a problémákat. Köszönöm még egyszer mindenkinek. A delegáció munkája egyébként kiváló volt, eh, és csak azért említettem ezt, hogy, hogy világos legyen, hogy kik azok, akik a munkát elvégzik. Grazie. Il, eh, Köszönöm szépen. Igen, egy kis kiegészítés az egész procedúrával kapcsolatban. Ugye Auken asszony is elmondta, és én is tudatában vagyok annak, hogy egy képviselőnek nem ragaszthatjuk be a száját, és minden képviselő azt mondhatja, amit akar, és ez a nem hivatalból kirendelt delegáció résztvevőkre is vonatkozik, és ez egy teljesen más minőséget ért el ez az egész dolog. Itt már az utazás előkészítése során rá vagyunk sorol, szorulva arra, hogy még ha nem is vesznek részt hivatalosan a delegáción, azért az adott országból származó e, kollégák tippeket adnak nekünk. Vacseva asszonyt én megkértem arra, hogy adjon néhány utalást ezzel az utazással kapcsolatban, és gyakorlatilag ezek tippekként gondoltam, és a, amikor ez utána túlzottan széles körben kerül terjesztésre, akkor ez egy igazságtalan dolog, és igazságtalanul interpretálták utána ezeket a tippeket tulajdonképpen, és ez nem volt helyes dolog, és ezért a jövőben az ilyen dolgokat végig gondolni. Mi petíciós bizottság vagyunk, mi a polgárokért vagyunk, és nem azért vagyunk, hogy ott a helyszínen valamiféle választó, választási harcokba hagyjuk magunkat bevonni, és én Vacsava asszonynak ezért is nagyon hálás vagyok azért, és azért is, hogy utána ő nem vonult vissza sértetten a ügy után, mert azt is megtehette volna, hanem azt mondta, hogy rendben, megpróbálom tisztázni ezt az ügyet, és ráadásul ott a helyszínen is tovább segítek nektek, tehát ezért neked, vagy valószínűleg ezt külön köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Kolléga. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Roma, bocsánat, polgár képviselőként nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam ennek a delegációnak a felszólalásait. Nyilván a saját nézőpontokban is olvastam az ügyeket. E, a sajtóvisszhangot. Két dolog nagyon röviden ami nyomás, hatást gyakorolt rám. Nyilván az ügyfeleket jobban be kell vonni, de azt kell mondanom, hogy nagyon aktív polgáraink vannak, és nagyon is szeretnék, hogyha bevonnák őket az ügyekbe. Nagyon figyelmesek is. Úgyhogy lehet, hogy nem volt idejük. Nem úgy értem, hogy nem a petíciózókra gondoltam, hiszen nyilván ők bevontak, de a nem kormányzati szervek is nagyon sok fiatal, meglehetősen aktív Eh, Bulgáriában biztosan tudja ezt. Másrészt úgy gondolom, hogy eh, a hulladékkezeléssel Szófiában a évek óta húzódik a probléma, legalább 5-6 éve, sőt régebben is. Sőt, 5-6 évvel ezelőtt vált kritikussá. És nem csak a petíciót benyújtók, hanem a teljes népesség érintett ebben, és megpróbáltak valamiféle E, módon értemesen megszólalni az ügyben. Az összes szófiai polgár nagyon is aggódik amiatt, ami folyik. Valószínűleg nem látogatták meg azt a területet, ahol a szemetet e, úgymond csomagolják, és e, Bulgáriából mindenféle helyekre szállítják szét. Ráadásul egy, ugye egy részét a szukodoli rakóba helyezik el, de csak egy része. Tehát nyilván jó megközelítés, de a hulladék kezelő rendszer Szófiában rettenetesen nagy probléma, amely a polgárok életére kihat. Ezt kell mondanom. Egyébként köszöntet mondok mindannyiuknak a jó munkáért, mert nagyon koncentráltan figyeltek az ügyre, és legalább ez a fő probléma megoldásában segíthet. Köszönöm szépen. Reklán úr a bizottság részéről. Merci, Madame le Président. Je vais continuer dans la tradition. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, én is a saját anyanyelvemben fogok szólni, mint Auken asszony. Tehát szeretnék néhány technikai jellegű kommentát adni. Persze, hogy a hulladék lerakás egy nagyon nagy probléma. De talán még hadd említsem meg azt, hogy július 1-én a bizottság az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer első részét három évre, itt több mint 30 millió euróról van szó, engedélyezte, és ezzel azért belátható időn belül ez a probléma meg fog oldani. Busztináró úr által elmondott dolgokra válaszolni, azért, mi nem vagyunk annyira naívak, hogy bármilyen szakadóságnak csak úgy rögtön elhiggyük, hogyha bármilyen információt kapunk tőle, tehát ezért is ezeket mi mindig ellenőrizzük, és főleg, hogyha petíciók benyújtásáról van szó, és szeptemberben önök is meg fogják azt látni, hogy ezek a dolgok, ezek majd a szabálysértési eljárásokban még folytatódni fognak. És hogyha önök utalnak arra, hogy a rendszernek vannak gyenge pontjai, ebben igaza van. Környezetvédelmi okok ügyekben a bizottságnak nincs sem lehetősége arra, hogy ellenőrzéseket folytasson, de a, ön is tudja, hogy az illetékes biztos nagyon szeretne valamit elérni. Június 15-én volt egy ülésünk, amin egyébként Alkanasszony is jelen volt, és többek között itt az inspekciós jogosultságokról is szó volt, amelyeket véleményünk szerint a biztos bizottságra, illetve a bizonyos ügynökségeire kell átruházni. És jelen pillanatban azonban az a problémánk, hogy nem tudunk ott az adott helyszínen igazolásokat bekérni, tehát emiatt ezek gyakorlatilag nehéz elérni, de politikai szinten már voltak lépések arra, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és nagyon örülök annak, hogy ez a jövőben majd megkönnyíti a munkánkat. Rendben, azt gondolom, hogy akkor ezt a pontot lezárhatjuk, ezzel azt gondolom, hogy kimerítően megvitattuk ezt a dolgot. Térjünk rá a 13-as pontra, ez a 1026 per 2010-es Radosztin Russell polgár állampolgár által benyújtott petíció 5 percre üné a szó, parancsoljon. Уважаеми дами и господа евродепутати,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 eljárásunkon részt vennie, utolsó pillanatban értesítették erről. Jó okkal fordulunk önökhöz és az Olafhoz is egyúttal, hiszen megdöbbentő szabálytalanságokat követ el a polgármester és helyi adminisztrációja az Európai Unió által finanszírozott projektek kapcsán. A legfontosabb eh, ügy az ISPA által finanszírozott eh, ivóvíz és szennyvíz projekt, amelyet a Hydro Systems nevű cég közbeszerzésen nyert el. A szerződést a megfelelő követelményeknek megfelelően írták alá, azonban Jordan Ecskó polgármester eh, törvénytelenül felmondta ezt a szerződést egy nem létező cikkelre hivatkozva. A polgármester csak arra hivatkozott, hogy a Bullgate nevű cég, amely a Hydra Systems rész egysége nem alkalmazott bizonyos alvállalkozókat, amelyeket egyébként a polgármester szeretett volna alkalmaztatni. Ez a FIDIC szerződésnek abszolút nem felelt meg. Így vések során EU összegeket, pénzeket eh, tereltek el a megfelelő csatornából. Egy hasonló eh, eh, ügy volt, amikor 1 millió 120 ezer leva összegű Európai Uniós pénzt szivattyúztak ki egy EU-s támogatású projektből, amely idősek otthonát építette volna újjá. A helyi vízszolgáltató rendszer Republika Koloficsatú és, a szliveni ásanyvíz fürdők, tehát termálfürdők E, ezek a kerületek, illetve ezek a létesítmények azok, amelyeket a vízrendszer ellátott volna, és amelyek kapcsán ezek az ügyek hőnforognak. A környezetvédelmi program szabálytalanságai továbbra is fönnállnak, a tendereket megbundázzák, és a tőkebefektetési e, program e, kérdéses. 177 millió leváról van szó, amely további Európai Uniós pénzek bevonását is lehetővé teszi. A Grave, Grave Limited tulajdonosa Ivan Ivergyev, aki nem más, mint a pénzügyi polgármester helyettes férje. Ugyanez a nő korábban olyan cégek főkönyvelője volt, eh, amelyek, eh, és itt sorolom fel a nevüket, amelyek a miniszter, bocsánat, a polgármester eh, tulajdonában lévő cégek voltak. Az Európai Uniós programokból elsikasztott pénzekben olyan cégek vettek részt, amelyek a polgármesterhez közel állnak. Ezek a szabálysértések a helyi közösséget megkárosítják. 500 napon keresztül föl voltak ásva az utcák, a infrastruktúra minősége miatt a cégek és a polgárok is szenvednek. Megkerestük a hatóságokat, azonban semmi megfelelő választ nem kaptunk. 24 ezer polgár Eh, írt alá Szlivenben egy petíciót intézkedéseink eh, támogatására, de a hangjukat nem hallgatták meg. Ráadásul hét további város is van, ahol 3,5 millió eurós eh, technikai segítségnyújtási program és ISPA támogatás került biztosításra Európai Uniós pénzekből. A kiválasztott vállalkozó az úgynevezett Aqua Companies, csak szívemben 350 ezer euró került felvételre, úgy, hogy a, hát, a városi tanácsa nem volt egyeztetés, a környezetvédelmi minisztériumban nem volt egyeztetés. Ráadásul ezeknek a cégeknek a képviselője ugyancsak kapcsolatban áll az említett polgármester helyettessel, személyes kapcsolatban. Karadzsova az, hogy jelenleg környezetvédelmi miniszter korábban egy olyan cégnél dolgozott, amely az Aqua Companies cégtársa volt, ezért egy millió eurós támogatást kaptak európai forrásokból. Nos, a nemzeti és az EU-s pénzek ilyenfajta felhasználása olyan környezetet teremt a cégek számára, ahol eh, továbbra is fennmarad az alacsony életminőség szíven polgárai számára, miközben nagy pénzek forognak. Eh, hatalom a visszaélés, korrupció, hanyagság. Eh, ennek ellenére a szliveni bíróság nem hajlandó ezeket az ügyeket tárgyalni. A bíróság nyilvánosan elismerte, hogy nyomás alá helyezte a végrehajtói hatalmi ág. Bojko Borisov és a, a miniszterelnök és a belügyminiszter e, személyesen kiálltak a polgármester mellett, mind a sajtóban, mind az elektronikus médiumokban. Ennek tekintetében nem várható, hogy a nemzeti szinten független hatóság megoldja ezt az ügyet, ezért fordultunk az európai intézményekhez. én és uraim, Rusev úr és a szlébeni helyi lakók nevében köszönöm, hogy meghallgattak itt bennünket. Köszönjük a figyelmet, amelyet ennek az ügynek szenteltek. Hiszünk az európai értékekben és az Európai Unió törvényének erejében, és reméljük, hogy az önök segítségével Bulgária azt az utat fogja végigjárni, amelyet az összes Európai Uniós állam is, amelyet nem tudnak végigjárni a korrupt politikusok. Eh, és a eh, pénzügyi csaló. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. Mamanc úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Well, good morning. Um, this, um... Jó napot kívánok. Nos, ezek a projektek több részből állnak. Egy kicsit el is magyaráznám ezt. A, a DJ régió az egyik felelős 2010-ben az ISPA projektek ellenőrzése kapcsán Szlivenben felfedeztük, hogy a város e, kiratszerződéseket alkalmaz az építésre, ami nem túlságosan szokásos. És e, ezt e, keményen elleneztük. Aztán további információt is kértünk ezzel a tenderrel kapcsolatban. Minden eh, információt átküldtünk a DG Martnak, a másik főigazgatóságnak, aki felelős, és 22-én, június 22-én visszajelzést kaptunk, és világosan azt mondták, hogy eh, ez a keret szerződés ennek a tendereztetése nem követte az Európai Uniós közbeszerzési elveket, torzult a versenypiac, a piaci verseny több okból is. Ezt követően június 22-én a bizottság a miniszt a környezetvédelmi miniszternek, egy miniszterhelyettest megkereste, és hivatkozott arra, hogy ezt a keretszerződést nem, hivatlan, nem megfelelően fogadták el, ezért intézkedniük kell. És említettük, hogy nem fogjuk meghosszabbítani ezt az ISPA projektet a továbbiakban. Ahogy ezt említettük, ez az ügy más projektekhez is eh, kapcsolódik. Tehát ezen a héten, még a hét eleje előtt horizontálisan is küldünk Doncsev miniszter úrnak egy levelet, és megkérjük, hogy biztosítsa, hogy a jövőben eh, az ilyen eh, keret szerződésekre vonatkozó tendereket alaposabban futtassák le, hogy ne sérüljön a verseny. részünkről ennyit tudnék mondani. A ügy többi részét az Olaf vizsgálja, és remélem, hogy majd ők erről beszámolnak. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném, valaki felszólalni egy ezzel az ügye kapcsolatban. Bosszinár úr. What was uh, presented by... Nos, amit az Európai Bizottság elmondott, megerősíti azt, hogy ebben az esetben vannak problémáink. Először is, ha vannak problémák, a problémákat meg kell oldani. Két szintje van ennek. Az egyik a bolgár nemzeti szint, a helyi szintől a kormányzati szintig. A másik pedig az Európai Uniós szint és itt még nem hallottam arról, hogy lenne összeférhetetlenség. Hogyha az Olaf vizsgálja az ügyet, ugye akkor összeférhetetlenség esetén az Olafnak ezt szóvá kell tennie. Ilyenkor meglehetősen izomos kritikákra lehet szólni amikor Európai Uniós pénzekről van szó, akkor eh, proaktívan és gyorsan kell lépni, és végül mi fog történni akkor, hogyha végül eh, kiderül és bizonyosra válik, hogy eh, szabálytalan és illegális lépésekre kerül sor. Mert végső soron a szliveni polgároknak kell majd visszafizetni a pénzeket? Úgy gondolom, hogy az ön által két levélen kívül következetesen reagálnunk is kell, és önöknek gyakorolniuk kell a Bulgária kormánya felé az intézményi eh, nyomást, hogy, meglepés, hogy megfelelő lépéseket tegyenek. Ez egy drámai ügy, hiszen úgy tudom, hogy ebben az ügyben Szlöven ma úgy néz ki, mintha lebombázták volna. Tehát, mint a második világháború után, mert az infrastruktúra tönkrement, a szerződést nem hajtották végre megfelelően, és mindenki veszít az ügyön. És ezt orvosolni kell, amilyen gyorsan csak lehet. Nekem azért javaslatom, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, mindaddig, amíg mind a két szintről nem tisztázzák a helyzetet, mind az Európai, Unió, az Európai Bizottság szintjére, mind a bolgár kormány szintjéről. És elvárom, hogy az Olaf megvizsgálja, hogy minden eh, szabályszerű és legális volt-e. Köszönöm. Nedelcseva. Nedelcseva asszony következik. Аз също смятам, че трябва да продължим да запазим отворена тази петиция. Най... Nos, úgy gondolom, hogy itt kellene tartanunk ezt a petíciót, és legalábbis látjuk, hogy lassan két szinten e, tehát információt kapunk arról, hogy a két szinten mi történik, a nemzet és az Európai Unió szinten. Úgy gondolom, hogy e, meg kell tudnunk válaszolni a petíciót benyújtó felek kérdéseit. Úgy gondolom, hogy a petíció több olyan vonalkozást tartalmaz, amelyet figyelme kell vennünk. Először is az, hogy a, az EU intézmények mindent megtesztenek annak érdekében, hogy az eljárással kapcsolatos információk világosá várjanak. Mindenki teszi a munkáját, és hiteles információink legyenek. Másrészt itt vannak a nemzeti hatóságok, legitim szuverén hatóságok ezek. És szeretném tudni ebben az esetben, hogy Sliven városa esetében a nemzeti hatóságok bármiféle auditot ellenőrzést végeztek-e, mielőtt még az Európai Uniós hatóságokhoz fordultak. A második ügy azonban a nemzeti jog harmonizálása az Európai Uniós közbeszerzési joggal. A 18-as direktívára gondolok, vagy pedig a 17-es ágazati közbeszerzési direktívával. Tudnunk kell, hogy ez a harmonizálás ez megtör, pedig eh, vannak még feladatok, esetleg problémák. Amennyire jó tudom, az alapvető probléma az a keretszerződés. A bolgár közbeszerzési törvény értelmében van egy másik forma, egy keretszerződés. Szeretném hogy a keret szerződés, a keret megállapodás, ez két különböző dolog a, a bolgár jogban. Tudni szeretném, hogy pontosan mi a helyzet, mi a véleménye az EU hatóságoknak, a nemzeti hatóságoknak és a petíciót benyújtó feleknek egyébként. Csatlakozom ahhoz, ami, ami elhangzott. Több információra van szükségünk, látnunk kell, hogy pontosan mi történik annak érdekében, hogy semleges és objektív módon tudjunk megoldást találni a petíció eh, problémájára. Kollega Nedelcseva. Köszönöm szépen Nedelcseva kolléganőnek. Ön néhány kérdést is megfogalmazott, és talán a petíció benyújtója válaszolhatná meg ezeket. Tehát azt javasolnám, hogyha lehetősége van arra, hogy ezeket a rendelkezésre álló dokumentumokat még további elemekkel is kiegészítse, akkor ez nagyszerű lenne, mert van itt még egy specifikus kérdés. Például, hogy honnan származnak ezek az adatok, amelyeket felsorolt a petíciójában, és akkor ez egy jó dolog lenne tudni a forrásokat, hisz, és hogyha lehet, akkor ezeket írásban is megkapni. Rendben, tehát akkor ez, ezzel a petícióval kapcsolatban valószínűleg valóban hasznos lenne ezeket a eszmecseréket nyitva hagyni, mert a, komisz, a bizottság is és az OLAF is, de látom, hogy jelentkezik egy kolléga szóra. Tessék! Szeretne hozzászólni? Kérem, hogy ezentúl a vita megnyitása kor kérje a szót, de azért megadom persze. Köszönöm ennek azt, hogy néhány megjegyzés csak Ma emiatt az ügy miatt eh, jöttem el erre az ülésre. Ennek az ügynek azonban története van. Erről a problémáról már több mint másfél évvel ezelőtt tudtunk. És személy szerint én nagyon sok eh, panaszt kaptam, mert ahogy Pusztinár úr is rámutatott, ez, ez regionális, regionális fontosságú város, Szlében valóban úgy néz ki, mint lebombázták volna most már másfél év óta a főutcák is alig hozzáférhetőek. Ez nagy probléma a polgárok számára. Természetesen a ügyek többi részével lehet könnyen boldogulni, de azt követően, hogy a tavalyi év vége felé eh, a bizottság megkapta az információkat, én a saját szememben láttam eh, Szlivenben, hogy mi folyik gyakorlatilag autóval nem lehet közlekedni a városban. Én küldtem egy levelet a Toncsev miniszter úrnak, és most hallom, hogy a bizottság megkeresett levéllel, de hát könyörgöm, annyi levelet küldtünk már, miközben a polgárok szenvedik el a helyzetet. Ráadásul Európai Uniós pénzből nem történik semmi. a projektet elkezdték, és aztán leállt. Doncsev minisztertől, ő az európai projektet egy felelős miniszter, a bulgár szokások szerint, hogy is mondjam, a levél, amit kaptam tőle, az igazából semmit nem mondott. Ez meggyőz arról, hogy nagyon magas szinten védik az ő ügyeit. Vannak emberek a legmagasabb szinten, akik megpróbálják elfedni problémákat, és ma, ma is ugyanaz a helyzet, mint eddig. Most már lassan két éve semmi nem változik. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hiszen a levelükben azt mondják, március 3-ai levelükben, hogy még mindig válnak, várnak az információra a keretszerződése kapcsolatban. Nos, amikor százezer embernek a szenvedése Eh, szemetésére gondolunk, akik két éve egy olyan városban élnek, ahol nem lehet közlekedni, akkor úgy gondolom, hogy a bizottságnak egy kicsit több aggályt kéne mutatnia, több, eh, több törődést. Tehát a hivatalos levelezés egyszerűen nem elég, attól tartok, és ezt, ide, ezt kell hangsúlyoznom. Tudom, hogy eh, vannak problémák Bulgáriában, különösen a környezetvédelmi minisztériumban, de ahogy említettem, a a felelőseket nagyon magas szinten védelmezik, de hát arra kell gondolnunk, hogy ebben a helyzetben százezer ember szenved. Miért nem látogatunk el a városba? Hogyha így folyik az ügy, akkor semmi nem fog történni. Lehet, hogyha oda mennénk, akkor több, több dolgot látnánk. Nem kell állásfoglalnunk, de látnunk kellene, hogy mit értenek, hiszen látható, hogy itt az európai intézmények tevékenységét erre kéne koncentrálni. Világos, hogy a tagállami szinten nem, tagállami szinten nem, nemzetállami szinten nem lesz válasz. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony ezekért a fontos információkért. És azt gondolom, hogy az Olafhoz fogunk fordulni, hogy eh, pótlagos információkat szerezzünk be, és e, megpróbáljuk majd információkat is beszerezni, és a petíció benyújtója is még benyújthat számunkra pótlagos információkat, addig pedig nyitva hagyjuk ezt a petíciót, egészen addig, amíg a végleges lezárásig eljuthatunk. Ezzel is jutottunk a következő ponthoz, ez pedig Dobre úr, román állampolgár által benyújtott petíció. Itt is az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból folyósított pénzösszegek felhasználásáról van szó. A petíció benyújtója azt panaszolja, hogy az eljárás mód a kiutalások során nem került betartásra. Maga a petíció benyújtója nincs jelen, tehát akkor a bizottság képviselője kap először szót, és uh, itt egyébként már elhangzott, hogy uh, ismeretes, hogy a pontrendszer szerinti eljárást a kiutalásokkal kapcsolatban eh, megváltoztatásra került az elmúlt időszakban. Dr. Papademiu kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Mint hogy a petíciót benyújtó fél nincs itt, megpróbálok nagyon rövid rezümét tartani az álláspontjáról. Tehát először is a petíció egy román vidékfejlesztési programot érint, különösen a kiválasztási kritériumok eh, működését a intézkedés alatt, amely a vidéki infrastruktúra fejlesztését és az alapvető szolgáltatásokat támogatná vidéki területeken. Ez egy nagyon fontos intézkedés a romániai vidékfejlesztési program keretein belül. It is the paying agency who... A kifizető hatóság felelős a projektek kiválasztásáért, illetve a technikai és pénzügyi implementációért, végrehajtásért. A következő módosításokra kerül sor. Először is változott a kiválasztási kritériumoknál alkalmazott súlyozás, pontrendszer. Ez a módosítás oda vezetett, hogy 20 pontot kaptak az útprojektek, szemben a vízprojektekkel, amelyek csak 5 pontot kaptak. Ez volt az első vonatkozás. Másrészt pedig ez a változtatás csak egy hónappal a pályázat kiírása előtt változott meg, ami a jelentkezők számára és a esetleges lehetséges kezdeményezetek számára jelentős problémákat okozott a projektjeik véglegesítésében. Ez azt is jelezte, hogy itt valamiféle politikai preferenciák húzottak meg a háttérben. Tehát szeretném E, tények szintjén is kommentálni ezt az ügyet. A kiválasztási kritériumok a román program esetében szerepelnek a program kiírásban, ugyanakkor az irányító hatóság, a minisztérium, mezőgazdasági minisztérium, és nem a kifizető hatóság, amely módosíthatja ezeket a szabályokat. A, az irányító hatóság a monitoring bizottsággal való egyeztetés után hajthat végre változtatásokat, és ez meg is történt a petícióban említett kiválasztási kategóriák kritériumok változtatása esetén, azonban ebben az esetben nem egy hónappal, hanem három hónappal a projekt kiírás megelőzően. Tehát ebben a konkrét esetben úgy gondoljuk, hogy elég idő volt arra, hogy a potenciális jelentkezők felkészüljenek ennek a módosulásnak a lekövetésére, erőt hogy reaktáljanak. Másrészt ugye azt mondták, hogy a vízprojekteket hátrányba helyezte az új pontozási rendszer. És ennek rossz következménye volt, hiszen a petíciót benyújtó fél szerint az út infrastruktúrát helyezték előnybe a víz infrastruktúrával szemben. Igaz, hogy a vízinfrastruktúra fontos, azonban az infrastruktúra is fontos a vidéki területeken. És ismét tény megjegyzés, hogy a vízprojektek végül nem 5 pontot kaptak, mint ahogy ezt a szöveg írja. 10-ről 5-re csökkentették ezt a pontszámot valóban, azonban a vízinfrastruktúra projektek esetében, amelyeket a regionális főtervben szerepeltettek, az 5-ről 10-re ott 5-ről 10 emelték a pontszámot, tehát különbség volt a projekt típusok között, azonban nem magában a vízprojekteket helyezték háttérbe. Tehát a 25 pont megmaradt, csak átrendeződésre került sor, és nem egy oldalon a víz kárára. Végül szeretném a következő további megjegyzéseket is megtenni az eddigi tényszerű megalapításokon túlmenően. Igaz, hogy az irányítóhatóság más esetekben, nem ebben a konkrét esetben, nem más esetekben megváltoztatta az értékelést, hogy egyéb, egyéb követelményeket, amelyek szerint az érdekelteknek jelentkezniük kell a kiírása, és gyakran ez nagyon rövid időn belül történt meg. Erről tájékoztatok bennünket, mert megpróbáljuk a lehető legszorosabban figyelembe kísérni a programnak a végrehajtását. És ebben az ügyben már írtunk is levelet az irányító hatóságnak, hiszen ez a potenciális kedvezményezettek méltányos és ö, kiegyenlített bánásmódjával nem egyeztethető össze. megpróbáljuk ezt mindig megbeszélni a mezőgazdasági minisztériummal és a monitoring rendszeren belül is. Figyeljenek oda erre. Próbáljuk őket ebbe az irányba terelgetni. Az elszámolási eljárások során auditoraink meglátogatták Romániát is, méghozzá nagyon rendszeresen, és sokkal gyakrabban, mint más programok keretei között. Mert hát, hogy is mondjam, új tagállam ez sok nehézséggel, ami a programok megvalósítását illeti. Úgyhogy az eljárás rendjén belül a szabályszerűséget és egyéb vonatkozásokat rendszeresen figyeljük, és ugye bármi nem megfelelést találunk, Ebben az esetben akkor ott pénzügyi korrekciókat fogunk alkalmazni. Köszönöm. Grazie. La parola la collega Köszönöm szépen. And I'm very much aware. Köszönöm, elnök asszony. Cipriano Dobre úr petícióját eh, jól ismerem, és szeretnék néhány dolgot tisztázni. Először is hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy a 290 kiválasztott projektből azokat a közösségeket céloztuk meg, ahol sürgős vízberuházásokra volt szükség. A program céljait teljesíteni kell a folyamatos kiegészítő projekt keretében. Az útmutatásokat márciusban, 2009-ben tettük közé, és vitára bocsátották ezt. Az érdekelt felek hasonló módon férhettek hozzá, tehát mindannyian hozzáférhettek az információhoz. Az 1600, mint 1600 pályázó körül, közül partnerségeket kötöttek a civil társadalommal, civil szervezetekkel, kritériumok alapján. Az átláthatóság növelése érdekében a román hatóságok egy módosított útmutatást tettek közzé a javaslatok benyújtása előtt. A civil szervezetek bekapcsolódása a beruházási projektekbe segített az beruházások céljának eléréséhez. A 2010-es audit misszió szintén mindezt támasztotta alá a vidékfejlesztési és sajátszati kifizetési ügynökségekkel kapcsolatban, és az említett érvek végkövetkeztetéseket eh, fogalmaztak meg, tehát azt javaslom, hogy ezt a petíciót zárjuk le. Köszönöm. Bostináru kolléga. Elnök asszony, egy kérdésem van a román hatóságoktól kaptunk-e hivatalos véleményt ehhez a petícióhoz. Ezt gondolom, hogy szükségünk lenne egy hivatalos véleményre a román féltől. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Bizottság két aspektusra támaszkodik, a hivatalos kommunikére, ami a román kormánytól kaptak, illetve másrészt az ő látogatások ellenőrzések auditjaik eredményére Romániában. Különböző alkalmakkor Csoros biztossal egyeztettem, és az audit team, akik ezzel a problémával foglalkoztak a vidékfejlesztés kapcsán Romániában, meg szeretném ismételni a kérdésemet, van-e hivatalos információnk a román kormány részéről? Köszönöm. Köszönöm. Szakbizottságként a bizottság feljegyzését kaptuk meg, és a román kormánytól kértük a tisztázást a feltételezésekkel kapcsolatban. A bizottságtól az imént hallottuk mindezt, és nem volt follow-up. A bizottság nem kapott választ, és mi magunk sem. Én úgy érzem, hogy ezt a petíciót akár nyitva is tarthatjuk, egészen addig, amíg nem kapunk hivatalos választ. És hogyha ez a válasz tisztázza a problémát, és a szakbizottság ugyanezen a véleményen van, akkor ráhatjuk le majd a petíciót. Se non ci sono obiezioni. Hogyha nincsen ellenvetés, és azt gondolom, hogy a petíciót benyújtók, illetve hatóságok érdekét szolgálná az, hogyha előbb megvárnánk a dokumentációt, illetve a bizonyítékokat a petíció tartalmával kapcsolatban, egészen addig nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és megvárjuk a dokumentációt. Természetesen szakbizottságként eh, kérhetjük ezt a román hatóságoktól, de a bizottságon keresztül is vezethet ez az út. Azt gondolom, hogy nyitva kéne hagyjuk a petíción. A következő napi rendi pont a 15-ös. Ez a 1330 per 2010-es számú petíció Juan Antonio Iborra nyújtotta ezt be, és 5 percben megadom neki a szót, parancsoljon. Buenos días. La petición va en... Köszönöm szépen. A petíció azzal foglalkozik, hogy a live programot ki kellene terjeszteni arra, hogy terveket készítsen a természeti katasztrófák esetére az Európai Uniós tagállamok számára. A live program egy olyan pénzügyi forrás jelent, ami az társadalmi fejlődéseket kell, hogy támogassa, támogasson, és a katasztrófa védelemmel kapcsolatban az a problémánk, hogy nincsen közvetlen kapcsolat a katasztrófa védelem politikai részéhez. Tehát például nem léteznek újra erdősítési, fásítási programok, amelyek a környezetvédelmi helyzetet támogatnák. A LIFE programnak a célja az kellene, hogy legyen, hogy a lakosság e, érzékenységét csökkentse a természeti katasztrófákkal szemben. Kaptunk a bizottságtól egy választ már erre, és ebből kiderült, hogy nagyon komplex ez a kérdés, az európai törvényhozás terén, hiszen változtatásokat kellene a live programban is végrehajtani, annak érdekében, hogy a katasztrófa megelőzések e, kérdését jobban figyelembe lehessen venni. És mi szeretnénk, hogyha ezt a programot tágabban lehetne értelmezni, hiszen a kockázatok nagy mértékben fennállnak, és amikor bárhol az Unió területén katasztrófákra kerül sor, áradások, földrengések, vagy bármi más, akkor nekünk az a véleményünk, hogy hozzá kellene tudnunk járulni ahhoz, hogy a polgáraink életét jobban tudjuk védeni. És ennek kellene valójában a közösségi politika központjában állni. Tehát például, amikor egy földre, földrengés Benidormban, vagy máshol, mondjuk Spanyolországnak egy történelmi területén alakul ki, akkor az nem csak egy spanyol katasztrófa, hanem máshol is érezhető katasztrófát fog jelenteni, hiszen más országok polgárai is akár meghalhatnak egy ilyen katasztrófában, vagy érintettek lehetnek, hiszen van egy európai ügynökség a polgári védelem területén, és az ő véleményük is az, hogy a live programot ki kellene terjeszteni jóval jelentősebb forrásokkal, mint azt a jelenlegi források lehetővé teszik, hiszen jelen pillanatban az Európai Unió területén csak csupán négy programot lehet finanszírozni. Két szempont van ezzel kapcsolatban. Az egyik a források bővítése az ügynökség számára. Egyébként pedig nincsen különösebben szükség arra, hogy a szabályrendszert módosítsuk, azonban nagyon fontos lenne, hogy a katasztrófa megelőzésre is tudjunk forrásokat áldozni, és amikor az emberi élet védelméről van szó, akkor az értékelés során nagyon fontos az, hogy ezeket a programokat, amelyek azonban nyilván más programokkal szemben ugyanolyan fontosságot élveznek, szintén előtérbe kerülhessenek. Tehát nagyon fontos az, hogyha ilyen katasztrófa megelőzési politikát szeretnénk kialakítani, akkor szükség van a megfelelő forrásokra, a megfelelő projektekre. Például ide tartozhat az is, hogy újra fásítunk bizonyos erodálódott területeket, és ez egyébként a klímavédelemre is nagy hatással lehet, hiszen tudjuk azt, hogy ami a klíma viszonyokat illeti, a különböző projektek, például a klímaváltozással kapcsolatban egyelőre nem vezettek a kívánt eredményre. Tehát tudnunk kell azt, hogy ö, ezen a területen a LIFE program ö, forrásainak a kibővítése nagy segítséggel lehet, tehát ez a katasztrófa prevenció területén, de más területen, környezetvédelmi problémák megoldásában, a klímaváltozás megoldásában is segítséget nyújthatnak. Ezek mind-mind fenyegetik az európai polgárok életét, és itt a parlamentben ügyelni kellene arra, hogy ez egy valódi közösségi probléma legyen, és a középpontban mindig a polgárok álljanak, hiszen nagyon fontos, hogy a polgárok mindig tisztában legyenek azzal, hogy az közösség segít nekik. Tehát a strandok, a, a hegyek, az erdők az Európai Unióban, ezek nem tartozhatnak csupán egy ország tulajdonában, hanem nagyon sok e, szempontból az egész Európai Unió életét érintik. És ez nem csak a live programra vonatkozik egyébként, hanem nagyon sok olyan költségvetési forrás felhasználására is vonatkozik, ahol nem csak szocioökonómiai tényezőket kell figyelembe venni, hanem kimondottan a a polgáraink életének a védelmét. A tagállamok egyébként abból indulnak ki, hogy a polgáraik védelme az a teljes Európai Unióban egy rendkívül fontos tényezőt jelent, hiszen a globális fenyegetettségek tekintetében nagyon fontos, hogy megfelelő módon lehessen értékelni ezeket a kérdéseket, és a bizottság válaszának a birtokában abból indulok ki, hogy a polgári védelmi hatóság, az ECO tevékenysége, ha amennyiben kiterjesztésre kerülnek ezek a források, kiterjesztésre kerülhet. Ezt még nyilván ki kell dolgozni, és ö, ennek érdekében nagyon fontos, hogy a megfelelő technológiai problémák is megoldásra kerüljenek, például az Euratom is lehetne illetékes hely ebben a kérdésben, és erre, az erre szükséges forrásokat rendelkezésre kell bocsátani, és nem csak a szóval védelemre, hanem megelőzésre is, és ennek érdekében szükségünk van az európai parlamenti képviselők támogatására, hiszen nagyon fontos az, hogy a projektek értékelése során már ezek a kérdéskörök pontok szemszögéből a pontozásnál is lényeges figyelembevételre kerüljenek. És itt vannak olyan veszélyek is, amelyek egy áradás, egy földrengés vagy más katasztrófa esetén veszélyesek lehetnek, és amelyek viharok, vagy bármilyen más ö, természeti katasztrofák során ö, figyelembevételre kell, hogy kerüljenek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és uh, Lorenzo úr a szó a bizottság részéről. Speak on behalf of DG Environment. I work... Nos, a környezetvédelmi, pontosan a LIFE program uh, képviseletében jelentem meg ma és nyilvánvaló, hogy a petíció olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek a környezetvédelmi főigazgatóság kereteit meghaladják. Eh, ahogy azt mondjam, és Lelnök azt is tudja, a LIFE program az egyetlen olyan Európai Uniós pénzügyi mechanizmus, amely kifejezetten és kizárólag a környezetvédelem célját szolgálja. A célja és prioritásai 2007-ben dőltek el a társ jogalkotók döntés alapján, és ezeket a jelenlegi rendelet szabályozza, határozza meg. Egyetértek a petícióban nyújtó félel abban, hogy nyilvánvalóan a legtöbb live program, függetlenül attól, hogy egy erodát eh, láb restaurálásáról van szó, vagy egy eh, folyómeder restaurálásáról, vagy erdősítésről. Nos, ezeknek többé-kevésbé közvetett vagy közvetlen eh, kihatása van az emberi élet és egészség biztonságára azonban. Hangsúlyoznám, hogy a LIFE program elsősorban a kezdetekben és, és főleg olyan mechanizmusként került kitalálásra, amely mint pénzügyi mechanizmus a környezetet védi. Nos, akkoriban a társjogalkotók nagyon szigorú rendelkezéseket akartak a life finanszírozás és egyéb EU-s finanszírozások szétválasztása szempontjából. Ez szerint a Life és a Life Plus nem finanszírozhat olyan ügyeket, amelyek egyéb EU-s eszközök kereteiből kapnak támogatást. Nos, amint a petícióban nyújtó fél említette, még a jelenlegi mechanizmus értelmében ahhoz, hogy mondjuk katasztrófavédelmi ügyeket támogassunk, bizony a rendelkezések módosítására van szükség, ami nagyon bonyolult eljárás. és ez bizonyos zavarokat is kelthet a lehetséges pályázók között. Valószínű, hogy a program jövőbeni meghatározása szempontjából, ha vannak ilyen, van ilyen érdeklődés, akkor természetesen figyelemmel követjük, figyelembe vesszük a petíciót benyújtó fél gondolatát. Nyilván a parlament is, és a több intézmény is elmondhatja majd a véleményét. Valószínű, hogy eh, a forrás továbbra is eh, szűkös marad. Csak illusztrálom ezt azzal, hogy 7-7-es száz javaslatot kapunk, pályázatot kapunk évente, és jelen pillanatban kb. 150-et tudunk ezek közül finanszírozni. Nyilván nagyon boldogok lennénk, és biztos, hogy benne, hogy önök is boldogok lennének, hogyha a live programok eh, támogatása lényegesen eh, magasabb szintű lenne, de hát nagyon sok más érdek is figyelembe, nagyon sok más érdek is van, amelyet az Európai Uniónak figyelembe kell vennie. És átadom a szót az ECO eh, részéről kollégámnak. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném ezt kiegészíteni, tehát amit a kollégám a GD környezetvédelmi főigazgatóság részéről elmondott, hiszen vannak olyan források, amelyek a tagállamok polgári védelem területén tett lépéseikért felelősek, ezek lehetnek természeti katasztrófák, vagy emberek által okozott katasztrófák is. Tehát ez 2007-ben létesült ez európai szinten ez a lehetőség, hogy az ezen a területen tendő lépéseket lehessen finanszírozni. 190 millió euró van előirányozva 2013-ig ezekre a lépésekre. Itt már reagálási lépésekre vonatkozó lehetőségek is vannak, de megelőző lépések is, és ahogy a petíció benyújtója is kérte, hogy a már a megelőzésre, illetve majd a hatások csökkentésére is ö, szeretne ö, forrásokat elkülöníteni. Ez ö, ezzel kapcsolatban katasztrófa megelőzésre folyamatosan megjelennek kiírások a részünkről. A legutóbbi ilyen kiírás egyébként nagy érdeklődést váltott ki, száz ajánlat is érkezett be, ez aránylag még egy szerény pénzügyi keret, ami erre elő van irányozva. A bizottság és a tanács is egyébként nagyon is kész arra, hogy az összes pénzügyi forrásba és a polgári védelemre is bevonja a prevenciós megúl lépésekre előirányzott lehetőségeket, és kutatási források is különben rendelkezésre állnak. A tanács egyébként az egyik határozatában úgy döntött, hogy, és 2009-ben közleményt is adott ki a katasztrófa megelőzés kérdésével kapcsolatban, és annak a hangsúlyozottabb figyelembevételével kapcsolatban. Ezt egyébként a parlament annak idején nagy mértékben támogatta. 2010. szeptemberében a fejra jelentés is foglalkozott a katasztrófa megelőzéssel, ez a Környezetvédelmi Szakbizottságban készült ez a jelentés, és egyébként kötelezték a bizottságot, hogy az összes rendelkezés álló pénzügyi forrásról készítsen katalógust vagyis, amit a petíció benyújtója itt elérni szeretne, tehát hogy a megelőzés és az információk terjesztése nagyobb hangsúlyt kapjon, ez már e, gyakorlatban nagy hangsúlyt kap a bizottság részéről, az internet oldalunkon is információk rendelkezés állnak. Most arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mi történjen katasztrófa esetben 2010-ben a bizottság nyilvánosságra hozott egy, azokat az információkat, amelyek erre vonatkoznak, és a parlament most jelen pillanatban foglalkozik a, ezzel a közleménnyel a Környezetvédelmi Szakbizottságban jelen pillanatban készül egy jelentés a parlament állásfoglalásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, hadd kérdezem meg, hogy szeretne valaki szóhoz jutni? Aken asszony, majd jár kolléga. Very briefly. Csak nagyon röviden. Természetesen értjük a petíció benyújtóját, illetve azt, hogy segítséget kérnek. Ha megnézzük, mi történt Spanyolországban, akkor itt eh, tényleg eh, ez egy veszélyforrás, és meg kell szüntetni. Fontos a védelmet biztosítani, látom az ön arcán, hogy egyetért velem, de a bizottsággal egyet kell értenem abban, hogy a 2000-es év korlátot jelent. Én voltam a finanszírozás jelentés tevője a Natura 2000-es program kapcsán az előző parlamentben, és ö, nagyon kevés pénzünk volt, ez felháborító. Tehát fel kell használni az összes pénzt, ami rendelkezésre áll, még Spanyolországban is. Azt gondolom, hogy támogatnunk kell ez esetben a bizottságot. E, nem vagyok ehhez hozzászokva, de most mégis meg kell, hogy tegyem. Close, I think. Yeah. Una replica da parte del firmatario. Akkor a petíció benyújtója ismét szót kap manifestado efectivamente, pero tengo... Igen, tehát az elmondottakkal kapcsolatban Spanyolországnak persze megvan a saját története ebben a dologban, és az urbánus fejlődés a partszakaszok mentén valóban felvet egy-két kérdést, hiszen itt nem is annyira a katasztrofákról, hanem inkább a természetvédelméről van szó, 30-40 éve még egész más volt a helyzet, valószínűleg 30-40 év múlva szintén majd a természet azért előtérbe fog kerülni, és valóban a városfejlesztés nagyon rosszul zajlott le az elmúlt időszakban, de hát ez Spanyolország sajátos problémája, valóban. De nagyon igyekszünk itt lépéseket tenni, és Európa egy irányelvet fogadott el, ami az áradások megakadályozásról megelőzésével foglalkozik. Jelen pillanatban a megvalósításon van a hangsúly, az a kérdéses, és azt gondolom, hogy ha európai szinten együttműködés zajlik ezen a területen, ez nagyon hasznos lesz, és nem csak Spanyolországban, hanem másútt is. Tehát például a strandok Benidormban vagy Alicante-ban, ezek nem csak spanyol strandok, ezek európai strandok, és ezért globálisan kell őket kezelni, és egyre több olyan adat áll rendelkezés, amelyekből kiderül az, hogy a klímaváltozás során is ezek ténylegesek, és az adatok visszaigazolják a kritikus aggályokat, amelyeket már korábban prognosztizáltak. És én ezt a petíciót azért szerettem volna benyújtani, hogy gondoskodjak arról, hogy ezek a dolgok, ezek ne vesztenek feledésbe, itt a parlamenten belül sem. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony a petíció benyújtójának, hogy ezt a nagyon kényes témát itt be nyújtotta és a bizottságunkba, és a petíciót petícióval kapcsolatos eszmecserét lezárjuk most, de nem is kérdéses, hogy az ön igyekezete növelte az érzékenységet a témával kapcsolatban, és nagyobb figyelemmel követjük majd ezeket a kérdéseket az illetékes bizottságokban. Egyébként ezt amúgy is megtesszük, de szerettünk volna persze még többet tenni az ügyben, de a jelenlegi pénzügyi válság hát jelen pillanatban nem sikerül változtatni a helyzeten, de nyilván a katasztrófa védelem egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Rendben, akkor zárjuk le ezt a petíciót, és eljutottunk a 171 per 2010-es petícióhoz, ez Kamilla Beata Klim a lengyel állampolgár petíciója. Kérem a petíció benyújtóját, hogy tájékoztasson bennünket. Tak, formand. Jeg vil gerne have svar på følgende, da er i Polen skal give svar på disse. Og jeg har ingen mulighed at få svaret på disse, da vi aldrig har fået svarene. Min revisor i Polen skrev til skat den 23. i 4. Köszönöm szépen. Klage til dansk, og alt det blev sendt til skat. Nos. Nehéz számunkra választ adni, amikor nincs pontos kérdés, de biztosítottunk információt. viszont nem kaptunk megfelelő választ erre. Tehát kértük ezt az információt, de nem eh, tudjuk, hogy meddig kell várnunk. Újra kezdjem? Csak 5 percet kaptam da man ikke, som det ellers fremgår af Skats egen webside, at man skal kontakte det lokale skattecenter og deklarere bilen ved indtagelse i DK. Értesítettük a helyi pénzügyi központot, hogyan lehetett ezt a, az autót elkobozni, illetve lefoglalni. 2009-es ez az autó, Kétszer megérkeztek meg a hatóság képviselői, nem kaptam 14 napos határidőt, illetve a lefoglalásról szóló dokumentációt sem. Ezeket nem kaptam meg. Ezeket az érintett, illetve az illetékesek maguknál tartották, és nem tudtam, hogy mi a dolgom. Hát csak információkat kaptam később a forgalomba helyezésről. Hat hónapot kellett nekem és a családomnak várni. Mm, nyaralni voltunk, és eh, az azt megelőző 12 hónapban sem eh, tudtunk ott lenni. Az apech volt értesítették, nem tudom, hogy hogy lehet eh, Dániában egy Lengyelországban vásárolt eh, autóra adót kivetni, forgalomba helyezési adót. Felvettem a kapcsolatot az autó kapcsán az illetékes hatósággal. Meg szeretném kérdezni, hogy miért nem történt meg minden, és miért volt ennyi időre szükség ahhoz, hogy a dolgok elintéződjenek. lefoglaltuk az autót, amit Dániában iktattak. Ez egy céges autó egyébként. A szabályok értelmében ezzel az autóval Dániában lehet közlekedni, de nem értem, hogy a Dán APEC hogyan avatkozhatott bele ebbe egy céges autó kapcsán, egy Lengyelországban nyilvántartásban céges autó kapcsán. Meg szeretném kérdezni, hogy mindenkit meg kell kérdezni Dániában, minden olyan autót, amit Lengyelországban vettek nyilvántartásba. Dánia a munkavállalók szabad mozgását támogatja, akkor hogyan lehet a munkavállalókat importálni, importálni? Tehát minden egyes alkalommal nyilvántatásba kell vetetni az autót, hogyha az ember Dániából be is kilép? Szeretnék megtudni, hogy pol- lengyel állampolgárként a dán hatóságokkal szemben hogyan tudunk fellépni, hogyan tudjuk importálni az autót, és hogyan tudjuk ezt a lefoglalást megoldani. Vannak más lengyel polgárok is, akiknek hasonló problémáik voltak, éppen ezért szeretnék információt a problémával kapcsolatban. Legalább annyi dám van, akinek hasonló problémája van, mint más nemzetiségű állampolgár. Az ilyen típusú gyakorlatokat meg kell szüntetni. Nem értem, hogy miért foglalták le a céges automat, hiszen teljesítettem a kritériumokat. A második céges autó, egy másik céges autót is lefoglaltak, elnézést, hogyha túl gyorsan beszélek. A két ország között nincsen megállapodás, Tániában egy 25 eh, évvel ezelőtti speciális megállapodás van érvényben, Tehát Dániának van egy jogi pozíciója, Nincsen biztos bizonyítékunk az Adánapektől. Ezeket a típusú gyakorlatokat meg kell szüntetni. A polgárok számos adót fizetnek, és olyan beruházásokra is fizetnek adót, amik szükségesek. Miért az állampolgár az, akinek ezt meg kell fizetnie? hogyha olyan autóról van szó, amit legális módon uh, vettek igénybe. Ved forspørgsel hos køber. Der jeg tidligere postadresse hænger på væggen, hvor skats medarbejder går forbi. På postkassen står der, at Segers virksomhed er fraflyttet af adresse. Tiszteletben kell tartani az összes eljárást, pénzügyi eljárást, munkavállalók az ilyen típusú eljárásokkal már egy ideje foglalkoznak, és az összes dokumentum megérkezett, ezeket eljutották az igazságügyi minisztériumhoz, és a reklamációt is benyújtották. Úgy döntöttünk, éppen ezért, hogy az Európai Unióhoz fordulunk, és mindenki képben helyeződhetett, illetve mindenki értesítettek. Gyakran voltak döntések, anélkül, hogy az európai normákat tiszteletben tartották volna, hiszen a Dán APEC dönt. A dokumentumok, a számlák, amelyeket a különböző városok bíróságainak juttattak el. Hát ezeket mind eljuttatták az apeh Elnök asszony, folytathatom? Még van néhány sor, amit felolvasnék. az APEC gyanakszik, és egy olyan alkotmányunk van, ami előírja, hogy nem lehet mindent egy kalap alá venni, Remélem nem tartja tiszteletben az európai jogszabályokat. Tak for formand. Øh, sagen her drejer sig om øh, to problemstillinger retten til at anvende en firmabil i Danmark, selvom øh, bilen er indregistreret i en anden medlemsstat. Tehát itt két különböző probléma øh, valálunk szembe, tehát egy øh, autónak a használata olyan esetben, amikor egy másik országban van regisztrálva a jármű Dániában, vagy egy járműbe vitele az országban. És a dán hatóságok abból indulnak ki ilyenkor, hogy ilyenkor az autót regisztráltatni kell. 2002-ben a bizottság lépett annak idej, annak érdekében, hogy ez a tán gyakorlat megváltozon. Tehát egy nagyon restriktív feltételek voltak egy cégautó Dániába történő bevitele esetén olyan esetben, hogyha már egy Dániában bejegyzett járművel is rendelkezett az illető. Nos, a bizottság megnyerte az ügyet, ennek megfelelően Dánia megváltoztatta a szabályait. Azóta a bizottság eh, figyelte Dánia teljesítményét, és a cégesautókra vonatkozó szabályozását, és a bizottság megalapította, hogy a Dán szabályok, amelyek a céges autókra vonatkoznak, immár rendben vannak. A bizottság azt is eh, tudomásul vette, hogy eh, az érintett személynek E, lehetősége van én már a lengyel regisztrációjú képjárművet Dániában használni, ezért azóta a bizottság nem kereste meg ez ígyben a dán hatóságokat. ami az autók elkobzását, lefoglalását illeti, hogy ezek más tagállamokban vannak regisztrálva. A bizottság ezzel kapcsolatban Dániát megkérte arra, hogy a gyakorlatán változtasson. registered in, in other member states. Denmark has accepted that they, have, uh, they have to do... Nos, valamit tenni kell ezen a területen. Meg is ígérték, hogy szabályok változnak. Januárban már bizonyos szabályok változtak, azóta ígéretet kaptunk arra, hogy véglegesítik a belső eh, utasítás rendszereiket is e hónapon belül, hogy le is be is tartsák a szabályokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Grazie, la collega Oken. Oken asszony. Idencs. Beszélhetek, Dánó? Nos, a bizottság válasza nem teljes mert ha Dánia nem tartja fenn a kötelezettségeit, nem teljesíti azokat, akkor valamit tennünk kell. A bírósági kivizsgálásra kerül sor, az ugye nem a mi felelősségünk, de úgy gondolom, hogy meg kell várnunk az eljárás végét. Kollega jár. Jár kollégának jár a szó. Igen, tehát a kérdés az az, hogy a bizottság elmondta, hogy úgy tűnik, hogy Dánia már ebben az ügyben lépéseket tett, tehát már megváltoztatott olyan eljárásmódokat, amik nem voltak elvárhatóak. A kérdés az az a petíció benyújtójával kapcsolatban, hogy mai állás szerint a problémája megoldódott időközben ez alapján? Ha nem, akkor, mert ha igen, akkor lezárhatjuk a petíciót, mert ha nem, én ugyan szeretem, hogyha önállóak a tagállamok, és saját adórendszerük lehet, ezt én kedvelem és támogatom, de pontosan ebből a különböző adórendszer rendszerből adódnak a problémák. Tehát ezért is kérdezném, hogy ugyan Dánia tehát lépéseket tett ez irányban. A kérdés, hogy megkapta ismét az autóját, vagy az egész dolog, hogy áll az egész vita? Un minuto solo per la replica. Kérem, hogy csak röviden válaszoljon. Egy perc. At det er over 2000 sider samtlige dansk national retssikkerhed. A papírokból kiderül, hogy valamennyi eljárást kimerítettük, és a Dán hatóságok nem korrektül jártak el. Tehát gyakorlatilag nem tartják be egész egyszerűen a törvényes szabályokat. Tehát egész egyszerűen úgy tűnik, hogy ők magukat nem tartják a szabályokhoz Dániában az adóhatóságok, és az autót lefoglalták, és ezt az összes kelet-európából érkező személlyel ugyanígy járnak el. Ezt nyugodtan ellenőrizzék le, hogy ez így történik Dániában és ennek egyáltalán semmi köze ahhoz, hogy a feleségem hol lakik, vagy hol nem lakik, az az ő járműve, amiről beszélünk, és nincsen olyan dokumentum a birtokunkból, ami ennek az ellenkezőjét mondaná ki. Tehát, hogyha a Dán hatóságokkal felveszik a kapcsolatot, akkor ők azt mondják, hogy ez az egész dolog így rendben van, de mi ezt máshogy éljük meg. Tehát én Dán vagyok, értek Dánul, és a dokumentumokat benyújtottam. Vagyis a bizottság úgy látszik, hogy csak Dániát akarja védeni. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Tehát akkor nyilvánvalóan ez az eljárás még nem zárult le, tehát akkor mi részünkről itt ebben nem tudunk persze tenni semmit, hiszen a Nemzeti Igazság eh, Szolgáltatási Hatóságokat tiszteletben kell tartanunk, és persze nem. Gyakorlatilag a kollégák a petíció lezárását kérték, vagy nem? Én még egy a bizottság válaszának utolsó mondatában most olvasom, hogy a Dán eh, adóhatóság új irányelvét a bizottság nagy figyelemmel fogja kísérni, tehát ez rendkívül új még ez az új irányelv, a bizottság egyébként egyetért az új irányelvvel, de én azt mondom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, mert én majd egy bizonyos idő után szeretnék választ kapni, majd, hogy az alkalmazás a Dán hatóságok részéről valóban úgy fog-e történni, ahogy azt a bizottság is szeretné. Mert ez érdekes tehát most nem tudom, hogy bemer utazni a petíció benyújtója a saját autójával most Dániába? Tehát tényleg érzi a bőrén, hogy változós? Történt a bizottság egyelőre azt mondja, hogy az irányelv Dánia részéről rendben van, de először várjuk meg a végrehajtást. Én azt javaslom, hogy várjuk meg, hogy mi történik, és utána a, bizo- a bizottság részéről kérjünk majd újra tájékoztatást arra nézve, hogy ezt az irányelvet a dánok úgy alkalmazzák el, hogy ezt a bizottság kérte, mert ilyen ez egy hipotézis, nem tudunk vele mit kezdeni. Igen, tehát akkor tartsuk nyitva a petíciót, ugye ez a kérelmük, és várjuk meg, hogy mi történik a Dán hatóságok részéről, és a bizottság majd beszámol erről, akkor várjuk meg a bizottság válaszát. Tehát akkor ezzel a ponttal kapcsolatban itt lezárjuk az eszmecserét, és térjünk rá a következő pontjára a napi rendünknek. Ez a 17-es pont, itt három petíciót is láthatunk. Darius Pacsala, Richard Antoni Bielava és Jacek Naguszewski. lengyel állampolgárok, egy petíció benyújtó van jelen, Bielova úr, és ő fogja bemutatni a petíciót. Dobry, nazywam się Ryszard Bielawa, e, mieszkam w Danii już prawie 3 lata. Jó napot, e, Dániában élek már három éve. 18 hónap ezelőtt a gépjárvőmet e, lefoglalták, zastrzeżeń do wszystkich tych. Zapłaciłem Augift po miesiącu czasu po zatrzymaniu. A egy hónappal később tehát e, amikor a pénzt, azt mond, amikor elfogadták az autót, azt mondták, hogy ha kifizetem a pénzt, akkor visszaadják az autót. Két héttel később 25 ezer koronás e, büntetést kaptam plusz felszámították a szállítás költségét, ami további 18, illetve 40 ezer korona volt. A teljes költség magasabb volt, mint a gépjárműnek az értéke. Nos, az adóhatóságoknál működő dolgozó hölgy Rita Hans Hansen asszony azt mondta nekem, hogy ha nem fizetem be ezt az összeget, akkor eh, problémáim lesznek, és az így is van. Megkérdeztem, hogy eh, részletben fizetek-e, és azt mondta, hogy igen. Úgyhogy 5000 koronát akartam fizetni havonta részletként. Ő azonban azt mondta, hogy addig nem adják vissza az autót, amíg a teljes összeget nem, ki nem fizettem. És ekkor kaptam egy 3000 Eh, koronás eh, eh, számlát kaptam azért, hogy az autót őrizzék. Nos, ráadásul munkanélküli vagyok, úgyhogy el akartam költözni Dániából vissza Lengyelországba. Gyermekünk júniusban befejezte az iskolát, haza akartam utazni, és ők azt mondták, hogy ez érdektelen. És nem tudok mit csinálni. Úgyhogy támogatom a petíció benyújtóját, mert ugyanilyen módon jártak el velem szemben is a Dán hatóságok. A családommal utaztam, mert nagyon sok időt töltöttem külföldön. A családdal mindenfelé utaztam, és azért hoztam Dániába a családomat, hogy ne szakadjunk el egymástól, mint korábban a múltban, azért eh, segítségüket szeretném kérni. Kifizettem a regisztrációs díjat, és szeretném visszakapni az autómat. Mindannyian EU-s országok vagyunk. EU jelzés van a rendszámon. Ennek jelentenie kellene valamit, valamiféle egységet, harmonizációt ahelyett, hogy a dánok azt csinálnak, amit akarnak. Eh, Susan Tamsu per la Commissione. Köszönöm, a bizottságnak adom meg a szót. Tak, fru eh, Köszönöm, elnök asszony. Ez az ügy három problémát is tartalmaz. Először is a nyilvántartási adó megfizetése nélküli autóhasználatot Dániában, ez egy kérdés ugye, hiszen más tagállamban regisztrálták az autót. A petíciót benyújtó fél Lengyelországban már befizette a nyilvántartási adót, a regisztrációs adót, ahogy ez a korábbi esetben is elhangzott. Aztán van egy olyan része az adatnak, hogy egy lengyel dolgozó egy Lengyelországban regisztrált autót használ Dániában, miközben Dániában dolgozik. És ott ével a családja. Dáni úgy ítélte meg, hogy a lengyel dolgozónak a szokásos lakhelye Dánia, ezért ott kell adót fizetnie, a, ahol életvételszerűen él. Erre nincs direktíva, erre csak esetjog van. Az esetjog azt mondja, hogy az ember családos túl, hogy másik tagállamba települ, hogy bizonyos időszakra munkát végezni, akkor az idő alatt, amíg az ember ott dolgozik, az lesz az életvitelszerűen használt lakóhelye, és a Dán hatóságok ezt használták az adó kivetésére. A bizottság eltekintetben nem tud semmit csinálni. Ugyanakkor a szabályok megfogalmazása olyan, hogy a bizottság meggyőződése szerint a szabályok működőképesek és jogosak, azonban a gépjármű elkobzásával kapcsolatban a bizottság később majd még kommentárokkal fog, kommentárokkal fog élni. Elnök, köszönöm szépen, szeretne valaki felszólalni ennek kapcsán. Jár kolléga. Igen, tehát ebben a problémában azt gondolom, hogy itt egy pusztán jogi kérdéssel állunk szemben, ami lehet, hogy nem is tud segíteni. Én az arányosságra szeretnék appellálni, hiszen ez az egész lakóhely téma, hát az adójogunk ugye nem harmonizál, tehát ott a tagállam joga érvényes, és én itt nem is látok lehetőséget arra, hogy segítsünk, azon kívül, hogy nagyon sajnáljuk, ami történt, de én úgy gondolom, hogy aránytalan volt itt ez az intézkedés, ha csak nem a bizottság ezzel kapcsolatban ami mást szeretne mondani. De az a véleményem, hogy ezt a petíciót le kell zárjuk sajnos. Credo che infatti al di là dello specifico... Köszönöm szépen. Mondja az elnök. E il tema eh, rispetto all'applicazione della normativa europea sia lo stesso. Eh, ritengo anch'io di condividere con eh, il collega Jarl eh, non opportunità. Nos, Jár úr, nem sok mindent tehetünk, nem, nincs értelme nyitva tartani a petíciót, nem tudunk segíteni. Nem tudjuk korlátozni azt a kárt, amit elszenvedett a petíciót benyújtó fél. Egy perc magam a szót a petíciót benyújtó félnek. Ahogy említettem néhány perccel ezelőtt, én megfeleltem a Dán szabályoknak, kifizettem a pénzt, nem tudom, hogy miért nem adták ki az autómat. Ezt továbbra sem értem, hogy miért nem adják ide az autót, ha az ember kifizeti a kért büntetést, akkor ki kellett volna, hogy bocsássak, adják az automat. Tehát becsaptak, azt mondták, hogyha kifizetem a regisztrációs díjat, akkor megkapom az autót, de nem kaptam meg az autót. Questo chiaramente è un reclamo rispetto al riconoscimento di un diritto mh, per il quale noi non siamo specificatamente competenti. Eh, il massimo che posso. Nos, olyan joggal kapcsolatban panaszkodik a petíció benyújtó fél, amelynek az érvényesítésére nincs kihatásunk. Sí, Solo in termini di chiarimento del Meg tudjuk kérni a Dén hatóság, Dán hatóságot arra, hogy magyarázzák el ezt eh, a magatartásokat, és miért ilyen eh, későn és lassan reagálnak arra, amikor ön teljesíti a saját kötelezettségeit effetti di una mancata omogenizzazione di un sistema che comunque incide sul quotidiano. Tehát, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mi a tényállás, mert hiszen, hogyha ilyenkor nem teljesítik a kérésünket, hát akkor ez minden polgárt érinthet, és akkor a küldünk Dániába egy összefoglalót ezzel kapcsolatban, hogy a petíció tartalma mit tartalmaz, és hogy ezzel kapcsolatban mi minden jutott tudomásunkra, legalább is annak érdekében, hogy a hatóságokat felszólítsuk arra, hogy indulj, indítsák be azokat a lépéseket, amelyeket saját maguk bejelentettek. Jó, akkor ez így fogunk eljárni, és lezárjuk ezt a petíciót. Nagyon köszönöm a petíció benyújtójának már sajnos nem tudom megadni önnek a szót, hogy ez a petíció lezárásra került. És akkor rátérek a 18-as petícióra, ez a 590 per 2008-as számú petíció. Non è, non è presente. A petíció benyújtón nincsen jelen. A petíciót egy ír állampolgár nyújtotta be. Itt a gyógyszerszállításról van szó, amikor turisták Európán belül utaznak. A petíció benyújtának az a véleménye, hogy egészségügyi állapota miatt neki ő kénytelen gyógyszert magánál tartani, és hogy az egyes tagállamok ö, szabályozása nehézségeket okoz számára, olyankor, amikor ezeket a gyógyszereket kénytelenségből magával viszi. Moris Kálló úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Uh, Köszönöm, elnök úr. ide Borbe kollégámnak adom meg a szót, aki itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidek leszünk. 2009-ben nyújtották be ezt a petíciót, és legutóbbi 2011-es májusi megjelenésünk óta nem rendelkezünk további információkkal a témában Írországban. A 75-ös cikkeje a Schengeni megállapodásnak még nincsen érvényben. És ezt az ír egészségügyi minisztérium is megerősítette, az elmúlt héten nincsen más megjegyzésünk ezzel a petícióval kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás a témában? Mi is kaptunk egy kommunikét, jelzi nekem a titkárság. Ezt nem tudjuk szétosztani, mert nem másoltuk le. Elhalasztatjuk ezt a pontot egészen addig, amíg mindenki ezt elolvasta. Egyetértenek ezzel, hogy ezt halasszuk el? Rendben, megvárjuk, amíg mindenki el tudja olvasni az anyagot. A következő petíció 19-es, 1665-2009-es, szóval a petíció, amelyet Peter Brown nyújtott be, jelen van az aláíró, és 5 percben tudom neki megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívtak az ülésre. Az én petícióm a 98-as irányelv értelmében történő betiltása vonatkozik. Itt 5 millió euróról van szó, és ez egy hibás adat. A gyártóknak kellett volna ezt kifizetniük, ez magasabb volt a kisvállalkozások esetében, de sajnos én az üzletemet vesztettem el Emiatt további rákkeltő anyagok vannak a piacon, én használok egyet a mezőgazdaságban. A borjuk és juhok lábának fertőtlenítésére. Nem tiltották meg azonban a e, a másik anyagot, a német cégek is bekapcsolódtak. Egy öt kérdőjét kell kinyitani. Én egy fogyasztó voltam, ki kellett ezt töltenem. Egy brit képviselő nő, nem is tudott erről, akit én megkerestem. Ennek a tanulmánynak a végkövetkeztetése kitért a költségekre, és ők azt mondták, hogy az általán felvetett kérdésekre Eh, ez nem releváns válasz. Mert hát egy hatástanulmány hogy, hogy csak feltételezéseket tud meg eh, eh, fogalmazni. Kérek segítséget az ügyemhez. Megkerestem a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériumot Britannia, Nagy-Britanniában. Ők elmondták, hogy 50 év óta, több mint 50 év óta forgalomban van ez az anyag. Angliában egy három éves tanulmány készített egy orvos, és azt mondta, hogy a strychnin hidroklorid a legnagyobb, legjobb és legköltséghatékonyabb anyag a nagy mezőgazdasági üzemekben. Tehát azt gondolom, hogy a gyakorlatilasságot kell visszavezetni ebbe a jogalkotásba. Megpróbált a brit hatóság derogációt kérni, hiszen szükséges mezőgazdasági alkalmazásról van szó. A költségek, amelyekre a brit kormány is beszámolt, úgy tűnik, hogy ezt az adófizetővel tették meg két német vegyi ipari cég nem megalapozott vélemény alapján csak feltételezéseket tudott megfogalmazni, és a mi egészségi biztosunk megpróbált kiállni amellett egy fellebezés keretében, hogy ez az anyagforgalomban a növényvédő szerekről szóló irányelv alapján ez nem megfelelő, és hogy hihetünk ezekben az emberekben, ha önök azt mondják, hogy ezeket a um, veszélyes anyagokat um, megtiltották, és hogyan tudjuk így a környezetvédelmet biztosítani. Említették, hogy a költségek csökkentésére van szükség. Én ezzel egyetértek, de ezt túl későn uh, vezették be, öt és fél uh, három rész munkaidőt kell, hogy betöltsek, napi eh, heti hét napot dolgozok, elveszítettem az üzletemet, alumínium foszfáttal dolgozok, Azt gondolom, hogy a joghézag eh, érzékelhető. Elveszítettem a munkámat, eh, a fekete gazdaságba kényszerültem, és én nem tettem semmi szabály elleneset. Említették a megfelelő információt, szükséges információt. Azt mondták, hogy én nem adtam megfelelő információt. Ez benne volt az én petíciómban. És a végkövetkeztetés, úgy érzem, hogy ez a jogalkotás elnyomott engem. Nem tettem semmi rosszat, a törvénykeretein belül dolgoztam, és úgy tűnik, hogy az illegalitásait nem térnek ki. Egy teljes körű hatástanulmányt kértek a, a brit gazdák érdekében. a kereskedelmi célú növényvédőszerek használatáról. Ezt már az elején meg kellett volna, hogy tegyék, és a költsége annak, hogy mindenkinek írjanak, hát ez nem megfelelő érv Úgy tűnik, hogy a, a viagrát, a mell nagy növelést az európai parlamenti képviselők esetében a polgárok fizetik meg, erről lehet olvasni a brit újságokban. Ez elfogadhatatlan. Tehát vagy jogalkotást végezzenek, vagy kompenzáljanak. Kaptam néhány értesítőt, és ők azt ígérték, hogy tényfeltáró látogatásra ö, kerítenek sort. Mi a fekete gazdaság ellen dolgozunk, Köszönöm szépen. Grazie lei. Köszönöm szépen, és uh, John Bensonnek szeretném a bizottság részéről megadni a szót. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy az alapelveket lefektetem a, a biocid termékekre vonatkozó direktíva alapelveiről beszélek. Nos, a biocidek olyan anyagok, amelyek eh, toxikusak lehetnek mind az emberre, mind a környezetre, esetleg mind a kettőre. Ezeket csak akkor lehet forgalmazni, hogyha értékelik a potenciális kockázatokat előzetesen. Tehát ennek a szabálynak az a célja, hogy magas szinten védjük az embert és a környezetet. Ahhoz, hogy a kockázatokat ellenőrizni tudjuk, értékelni tudjuk, át kell tekinteni az összes olyan terméket, amelyet jelen pillanatban használnak, és a egy gyártó Eh, szakmának, iparnak eh, az összes hatóanyagot azonosítaniuk kellett, és hogyha ezeket az aktív eh, hatóanyagokat továbbra is használni kell, akarják, akkor, akkor azt alá kell támasztani kutatási eredményekkel, illetve finanszírozni kell az adatok összegyűjtését és értékelését is. Fontos ebben az esetben azonban az, hogy a törvény szerint, ha nincs olyan cég, amely támogatná ezt a terméket, akkor a bizottság úgy dönt, hogy kitétja ezt a terméket a piacra egy bizonyos kivezetési átmeneti időszak után, egy phase out időszak után. Ez a tiltás nem azon alapul, hogy bizonyított kockázat áll fönn, hanem azon az alapon, hogy nem készült, nem volt igény erre, nem készült kockázatfelmérés. Ez minden hatóanyagra, minden biocid termékre és minden biocid hatóanyagra vonatkozik. Ha megnézzük, hogy ezt hogy alkalmazták ez a szabin hidroklorid esetében, nos, az anyaggal kapcsolatban ezek az általános szabályok érvényesültek, az áttekintés időszak elején ezt azonosították, mint biocidekben használt anyagot, hatóanyagot, de nem volt olyan cég, sem pedig olyan kormány, amely azt jelezte volna a bizottság felé, hogy támogatni szeretné ennek az anyagnak az alkalmazását. és ezért eh, kérelmezte volna a felmérés elvégzését. Ennek megfelelően nem lehetett eh, megfelelő felmérést elvégezni, és néhány más anyaggal egyetemben a strychnin hidrokoridot eh, egy 2006. szeptemberig fokozatosan átmeneti eh, rezsimben kivezették, ez a phase-out period, és ezt követően nem lehet az európai piacra vinni a terméket. És eh, igaz, hogy ahogy a petícióban nyújtó fél mondta, az Egyesült Királyság kérte, hogy a phase-out időszakot, a fokozatos kivezetés időszakát meghosszabbítsák, eh, mert hogy lényeges mértékben használják ezt a terméket. A bizottság azonban ezt elutasította. Ezt megelőzően egyeztetett az érintettekkel, és kiderült, hogy az, az érintettek véleménye nagyon-nagyon szórt volt. Volt, aki azt mondta, hogy az ritin az egyetlen hatékony vakondírtószer az Egyesült Királyságban, más érintettek pedig azt mondták, hogy ezt a terméket ki kellene tiltani egy bizonyos fézált időszakkal, és alternatív vakondírtási módszert kéne használni. Különösen ideértve például a csapdás módszereket, egyéb hagyományos módszereket. Nos, amikor úgy döntött a bizottság, hogy fenntartja az eredeti kivezetési időszakot és a határidőt, akkor átgondolta, hogy milyen alternatívák vannak, és megalapította, hogy egyetlen más országnak sem volt jelentős problémája a vakondírtása, pontosabban meg tudták ezt oldani, ennélkül a szer nélkül is. Directive, uh, which... Ha megnézik a biocid direktívát, amire egy petíciót petícióban nyújtó fél is hivatkozott, akkor jó néhány ügy felmerül. Itt a bizottság 2009-ben nyújtotta be maga a javaslatát egy olyan hatás tanulmány alapján, amely 2008-ban készült, és a végrehajtási tanulmány 2007-ben készült, és az érintettekkel való egyeztetés 2006-ban folyt le. Erre a petíciót benyújtó fél is hivatkozott. Az érintettekkel való egyeztetést a Környezetvédelmi Főigazgatóság weboldalán folytatták le ez a standard eljárás az érintettekkel való egyeztetésben. Úgy gondoljuk, hogy sajnálatos, hogy Brown úr láthatóan nem tudott részt venni az egyeztetésben, azonban azonosították akkor, hogy, hogy vannak aggályok a szerb kivizetésével kapcsolatban, ez a vélemény elhangzott az egyeztetés során. A bizottság javaslata 2009-ben bizonyos rugalmasságot biztosít az adatkövetelmények szempontjából, jobban támogatja a kis és középvállalkozókat, mint a nagyobbakat, ugyanakkor fenntartja ezt az alapvető célját, hogy a környezetet és az emberi egészséget védje, minden egyes e, hatóanyag, biocid termékben szereplő hatóanyag e, tekintetében, és fenntartja ezt az apjogot, hogy az ezekre vonatkozó toxikológiai és ökotoxikológiai információk alapvetően fontosak, és ezek beszerzése kapcsán nem kifogás az, hogy túlságosan sokba kerül ezeknek az információknak az összegyűjtése. Az Európai Bizottság a megfelelő jogi keretek között a biocidekre vonatkozó tanácsi és parlamenti direktíva keretén belül működött, és a bizottság olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel fel tudja mérni a direktíva megvalósulását, és tud reagálni a megfelelő aggályokra. Beszélhetek? kérdezi a petíció benyújtó fél. Elnök, egy pillanat, rögtön megadom a szót. Buland. Buland kolléga. A petíció benyújtó fél pedig utána. Je ne... Sur le sujet des, des biocides et pesticides, je... A biocidok és peszticidek témájával kapcsolatban én azt gondolom, hogy a bizottság nagyon is bölcs hozzáállást tanúsított, hiszen az irányelvet vette alapul, és itt az óvatosság elvét kell érvényesíteni, és a petíció benyújtójának elmondanám, hogy a nehézség figyelembevételével, amelyel önnek meg kellett harcolnia, azért ez egy legitim dolog, hogy az évek során, még akkor is, hogyha engedélyek kerültek kiadásra egy bizonyos peszticidek használatára, bizonyos területeken, vagy akár gyógyszereket is engedélyeztek bizonyos időszakokra, ennek ellenére folyamatos ellenőrzéseket folytattak a másodlagos hatások megállapítás érdekében állatokra, illetve emberekre nézve is, és ez nem kizárható, hogy olyan másodlagos hatásokat megállapítanak, amelyeket kezdetben még nem lehetett ellenőrizni. Tehát itt gyakorlatilag mindig abból az elvből indulunk ki, hogy 50 évre engedélyeztek valamit, na de hát nagyon sok olyan dolog van, környezetvédelem, egészség, vagy bármi más, ami annyira nyomós volt, hogy ö, időközben kiderített ö, tudományos eredmények alapján ezeket a hatásokat figyelembe kellett venni, és ezért én inkább mindig az óvatosság elve mellett lennék, és támogatnám a bizottság által elmondottakat azzal kapcsolatban, hogy valószínűleg még sok mindent ö, figyelembe kell venni, talán a különböző büntetéseket a peszticidek gyártása során, vagy az ilyen anyagok alkalmazása során, akár kártalanításra is lehet gondolni ilyen, ezzel kapcsolatban, de hogyha a kockázat elemzés nem tudott a strychnin hidroklorid alkalmazása során teljes körben megtörténni, akkor óvatosnak kell lenni, és alapos vizsgálatot kell végezni adott esetben, hiszen tudjuk azt, hogy vannak alternatív módszerek, amelyek nem járnak ilyen veszélyekkel, és ezeket kell előnyben részesíteni. Jár kolléga, szeretne még ehhez hozzászólni? Akkor a petíció benyújtójája szó. Köszönöm szépen, egyetértek abban, hogy óvatosan kell eljárni, azonban az Egyesült Királyságban 60 eh, éve használjuk ezt a szert eh, a, a kártevő írtókra vonatkozó eh, rendelet hatása alatt, hatája alatt, illetve a nemzeti hatóságok rendelkezés alatt 40 éve használjuk ezt az Európai Unión belül, és megdöbbentő, hogy ez, ez, ez ez mindig is halálos méreg volt. 40 évre bekerült az EU-nak, hogy, hogy észrevegye, hogy ezzel gondja van. Nos, az Európai Bizottság tudatában tud-e bármilyen egészségügyi problémának, amely talajszennyeződésből fakad. Erre azt válaszolták, hogy a bizottság ilyen pillanatban nem tud semmiféle tudományos bizonyítékról, amely azt jelezni, hogy a vakondok talajban lévő jelenléte bármilyen e, e, e, problémát okozna. Nos, nem azzal a gond, hogy a vakondot van a földben, hanem a bizottság tud-e arról, hogy Tehát a kérdés az az, hogy, hogy van-e, okoz-e problémát a szer. Nos, van itt egy tanulmány, amely arról beszél, hogy van egy konkrét betegség, amelyet a sílózott takarmányoknak a vakondoktól való megfertőzése okoz. Potenciálisan emberi egészségügyi kockázata jár az, hogy a hús és a tejtermék fertőződhet. Kollega Newton. Thank you very much. Köszönöm. Nos, ezt az ügyet évek óta figyelemmel követem, és megdöbbentőnek találom, hogy nincs semmiféle bizonyított kockázat. És egyetértek százszerzében kollégámmal, hogy teljes tanulmányt kell végezni. De nem csak emberekről van szó, hanem az állatokról is szó van. Ezt a, szervet, ezt a szert 70 éve használják az Egyesült Királyságban. 15 perc telik, amíg a, elfogyasztja a vakond ezt a szert, és elpusztul. Alumínium foszfát legalább kétszer ilyen e, hosszú ideig tart, és fél óráig szenved, és fájdalmasan szenved, nagy fájdalmal szenved a vakond. Hogyha csapdába ejtik, akkor akár két napig is szenvedhet. E, azt hiszem, hogy igazi tényekkel alátámasztott tanulmányra van szükség. A petícióban benyújtó fél ismeri ennek a történetnek minden részletét, a bizottságnak pedig tudában kéne lenni annak, hogy ez a döntése vakondok millióinak az életét keseríti meg az Európai Unióban. Credo che eh, questa petizione abbia sollevato una tema eh, abbastanza delicato. Eh, e- hát ez a téma, ez tényleg nagyon kényes. A bizottság eh, nem is erre a témára válaszolt gond, ahogy én érzem, hanem inkább talán illusztrálta a jelenlegi tényállást. Most anélkül, hogy ehhez hozzászólt volna, de gyakorlatilag az irányelv lehetséges felülvizsgálatával kapcsolatban például mi lenne a helyzet, illetve hogy a problémát milyen módon lehetne kezelni oly módon, hogy az európai jogi keretet megvizsgáljuk. Én véleményem szerint méltányos lenne, hogyha megkérnénk arra a bizottságot, hogy tegyen további lépéseket az ügyben, és a dokumentációt állítsa össze, és ez alapján mutassa be azt, hogy milyen irányba tudná a bizottság elképzelni, hogy lépéseket tegyen, tehát hogy gyakorlatilag ezt a témát akkor zárjuk le teljes körben, vagy pedig, hogy van-e arra valamilyen lehetőség, hogy az érvényes irányelvet, illetve jogszabályt felül lehessen vizsgálni. Én hajlanék afelé, hogy zárjuk le ezt a petíciót, de azért én kérném, hogy a bizottság tájékoztasson bennünket egy későbbi időpontban, írásban. És kérném a bizottságot, tehát, hogy válaszolja meg a nyitott kérdéseket. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék röviden reagálni a kérésére. Először is jelen időben nem beszélhetünk. A jelenlegi az életben lévő irányelv értelmében kiaknáztuk az összes lehetőséget, és senkitől nem kaptunk jelzést arra vonatkozóan a gyártóktól, hogy ezt az anyagot támogatni akarják. Tehát a hatóságok nem tudnak európai szinten hatástanulmányt készíteni, nem tudják ezt a tiltott anyagok listájára helyezni, és ahogy kollégám elmagyarázta, a brit hatóságok bővítést kértek, és megfontoltuk ezt a kérést, illetve arra megállapodásra jutottunk, ha megvizsgáljuk az összes bizonyítékot, illetve megfelelő alternatívák kapcsán a szükséges felhasználás mint nem lehet alkalmazni, éppen ezért phasing outra került sor az anyag kapcsán. A jövőben, hogyha egy vegyipari vállalat ellen javaslatot szeretne tenni, a eh, hidrokloridra vonatkozóan, akkor majd az új eh, szabályok alapján, az új eh, irányelv alapján fogjuk mérlegelni. Tehát lehetőség van arra, hogy valaki javaslatot fogalmazza meg, hogyha az adatok rendelkezésre állnak. A kollégám azt próbálta elmondani, hogy nekünk kötelességünk biztosítani azt, hogy mielőtt az engedélyezett eh, anyagok listájára kerül egy anyag, megvizsgáltuk az összes toxikológiai hatását, a szükséges információk alapján, és ezt a jogalkotás pontosítja, és hogyha ez nem létezik, akkor nem tudunk hatástanulmányt készíteni. Éppen ezért úgy érezzük, hogy nem tudjuk a szükséges információk nélkül engedélyezni ezt az anyagot. Hogyha egy anyag teljes, akkor erre lehetőség van, akkor megvizsgáljuk újra ezt az anyagot, de nem mondhatjuk azt, hogy mivel túl sok pénzbe kerül az információk előállítása, ezért hazudni fogunk a hatástanulmányban. Nincsen több hozzászólási kérés a kollégák részéről. Éppen ezért ezt a petíciót nem tudjuk folytatni. Elnézést, én nem értek egyet, mielőtt, mint én mondtam. Tehát ez egy 67 eh, éven keresztül, az Európai Unió 40 éven keresztül használták ezt az anyagot. Én most, ha, mint említettem, eh, a, a, eh, egy olyan anyagot használok, fertőtlenítő anyagot, ami rákeltő, és ezt a wto s elátámasztotta, és mivel megfizetik a díját, éppen ezért engedélyezett ez az anyag használatban van. Tehát a díjak nem jelentenek semmit, pusztán a díjak. Meg kell néznie ezt a kormánynak, és a teljes tényeket kell feltárnia. Ez azt jelenti, hogy mindenkivel konzultálni kell, tehát nem testre szabott felmérés kérdőív keretében. Köszönöm. Csak nagyon röviden. Az elővizetosság elvének értelmében bizonyos nem, anyagok használatát nem tudjuk el, nem tudunk elfogadni, ha nincsen megfelelő információ, és vannak gazdasági veszélyek, ez, ehhez a döntéshez kapcsolódanak, akkor legitimnek tűnik nekem az, hogy objektív, konkrét választ, tudományosan eltámasztott választ kapjanak az érintettek. És ez, ez a döntés nem csak a strichtint érinti, hanem más anyagokat is. Éppen ezért úgy érzem, hogy a bizottság készítsen tanulmányt, mint ahogy arra az elnök asszony is javaslatot tesz. Azért, hogy a Trichtinre vonatkozó irányelv legitim maradhasson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy átfogó választ adtunk, de értem azt, hogy a petíció benyújtása, benyújtója ezzel nem tud egyetérteni. Azt gondolom, hogy le kell zárjuk ezt a petíciót. de a bizottsághoz kérést intéztünk, és szeretnénk, hogyha a bizottság követni ezt a történetet a kérdések alapján. Kaptunk ma egy um, gyors választ, spontán választ. Nem tűnik úgy, hogy eddig megkérték a bizottságot erre, Azt gondolom, hogy ezen a ponton nem tudunk tovább menni, nem tudunk segíteni, és ha a kollégák egyetértnek, akkor lezárom a petíciót. Értem, hogy a petíció benyújtója nem teljes mértékben elégedett az eredménye. A következő napi rendi pont, a 20-as pont, ez az 500 2010-es számú, a petíció Saverio de Bonis nyújtotta be, jelen van a petíció benyújtója, és 5 percet adok neki. hiszen ez egy olyan petíció, ami vissza tér. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a bizottsági tagok meghívását. Azért vagyunk itt, hogy folytassuk a munkát, azaz nyitva maradt a petíció. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy hol is, hol is tartunk. Tehát itt nem alkalmazták a közösségi jogot. Ezt az olasz köztelenes hatósághoz továbbítottuk, és ez versenytorzító. Ez a nemzeti trösztelenes szabályok alapján a nyúlhús piacán Olaszországban szabálysértés történt. A bizonyítékok azt támasztják alá, és a bizottság képviselői elismerték ezt, amikor december 1-én találkoztunk. Az olasz hatóság úgy érezte, hogy joga van ahhoz, hogy véleményt küldjön el. A 22 per 287-es törvény értelmében ehhez csatlakozott az olasz mezőgazdasági miniszter, és azt kérték, hogy legyen versenyképesebb ez a folyamat a mezőgazdasági ágazatban, és megpróbálták a nem hatékony elemeket kivonni ebből, illetve az európai jogszabályokhoz igazítani a saját rendszerüket. A hatóság elmondta ezen kívül azt, hogy szeretnék, hogyha intervenciós tervet dolgoznának ki Olaszországban, a konferencián, és egy egységes ár tanács is létre kell, hogy jöjjön. Egy kötelező jellegű címkézés is érvénybe kell, hogy lépjen a hús esetében. És a második olvasatban ezt nem vették bele. A vélemény, amit a hatóság fogadott el. Ha csak az egyik példára térek ki, ez a versenyellenes magatartása vonatkozik, és a, az alap árucsere forgalom hiányosságaira utal. A politikai értéke az olasz hatóság nyilatkozatának helyes volt, de administratív értéke nem, hiszen előzetes utánajárásra lett volna szükség, és az európai szabályok tiszteletben tartására ami az Európai Bizottság, Bíróságot illeti, a tagországok a fair verseny eh, értelmében nem eh, fogadhatnak el eh, szabályozási vagy adminisztratív jellegű szabályokat, amelyek torzítják a versenyhelyzetet. Az eset jog elismerte nem csak a bérek, hanem az államok esetében is azt, hogy olyan nemzeti szabályozások ellen lehet fellebezni, amelyek az európai szabályozásokkal ellentétben állnak. Ami a szabályok hatékonyságát illeti, ezt is biztosítani kell. A mi esetünkben az, az olasz versenyhatóság megállapította azt, hogy a nemzeti szabályozás az európai szabályozással ellentétben áll, és nem volt hatékony mindez, ami a bírósági esetjogot illeti, Egyrészt egy olyan típusú magatartás, akit, akit, amit azok támogatnak, akik a versenyhelyzetet torzítják. Magán szolgáltatók szintén torzíthatják adott esetben a versenyhelyzetet. Ebben a speciális esetben a szabályozások, amelyek az árucsere forgalmat szabályozzák, a versenyellenes magatartást mutattak, és a negatív hatások ellen fel kell lebezni. Amennyiben versenytorzító magatartás érzékelhető, úgy ezek a, a cégek 80-82-es cikke értelmében bírságot kell, hogy fizessenek. Tudjuk azt, hogy az Európai Bizottság ezekre a korlátozásokra appellál, és a kevésbé szignifikáns esetében sem lehet megengedni azt, hogy egy adott nemzeti hatóság ne legyen összhangban az európai szabályozásokkal. Ha a nemzeti szabályozás Olaszországban nem talál alkalmazásra, és a hatóságok ezt nem alkalmazzák, akkor szeretnénk, ha a bíróság közbeavat, bizottság közbeavatkozna, a szubszidiaritás eh, elvének értelmében Éppen ezért kérjük a, a bizottságot, hogy vállalja a felelősségét. Mivel a trösztelenes hatóság Olaszországban bemutatta azt, hogy vannak versenyellenes magatartások, de ezzel a büntetés nem lehet megszüntetni, tehát a bizottság avatkozzon be és biztosítsa a versenyszabályokat, ami az együttműködést illeti. A a versenyhatóságok hálózat vitában. Itt eh, az eljárás első szakaszában lehetőség van egy záradékra. Hogyha két hónapon belül kerül sor fellépésre, az információ beérkezte után, akkor ezzel a, a nemzeti hatóságoknak kell foglalkozniuk olyan esetekben, ahol a verseny erre eh, a szabálysértés hatása van de a hatóságnak meg kell állítania ezt a szabálysértést. A mi szövetségünk küldött a bizottságnak egy tájékoztatót, és a bizottság azt mondta azt, hogy az olasz hatóságnak kell fellépnie, de a tények azt mutatják, hogy pont ennek az ellenkezője igaz. Olaszország nem alkalmazta a közösségi szabályozásokat, mivel az olasz hatóság azt állította, hogy léteznek egyenes gazdasági indítékai mindennek. Megnézzük a struktúrát, az ágazat struktúráját, akkor világos az, hogy hatóságok diktálhatják azt a magatartást, amelyet a gyártóknak követniük kell. Ezen felül az olasz hatóság azt, mond, azt állította, hogy nem lehet a fogyasztók kárára garantálni mindezt. Nos, mi egyeztetünk a hatósággal, és ők úgy nyilatkoztak, hogy a versenyszabályok alkalmazásának során Bizonyítani kell, hogy a vágóidak valóban megállapodnak egymás közt az árakról. Más esetekben például az olasz származású nyers dohány nem volt kartel ügy, nem lehetett bizonyítani ezt. Fontos, hogy a polgárok aktívak legyenek, a bizottság azonban a megfelelő rendeletek értelmében vállalja fel saját felelősségét az Európai Unió érdekét szolgálva, biztosítsa a közösségi jog érvényesülését. Nyilván örülünk annak, hogy további információk vannak, azonban nem tehetünk meg mindent, amit amit szeretnék esetleg. Ezért szeretnénk, hogyha a petíció mindaddig nyitva maradna, amíg további információk állnak rendelkezésünkre. Elnök, köszönöm szépen. Eh, van-e reakció esetleg az Európai Bizottság részéről, a verseny főigazgatóság részéről? Itt van velünk esetleg a főigazgatóság képviselője. Köszönöm, elnök asszony, elnézést kérek kollégáimtól, néhányan megbetegedtek, előfordul ilyesmi. Szeretném figyelmeztetni a bizottságot arra, hogy milyen jellegű petícióra van szó, ezt többször láttuk már. A lényeg az az, hogy a tagállami és az Európai Uniós versenyhatóságok megosztják egymással a feladataikat. És ezt jó néhányszor el kellett már a korábbi petíció kapcsán is, három fő kritériumnak kell teljesítelesülnie. Pontosabban ezek alapján döntjük el, hogy a tagállami versenyhatóság -e a felelős. Először is, hogy az eredmények a, csak a tagállami piacot érintik, másrészt, hogy a nemzeti hatóságnak van megfelelő lehetősége a jogorvoslatra, végül, hogy a tagállami versenyhatóságnak van képessége arra, hogy beszerezze a megfelelő bizonyítékokat az ügy lezárásához. Ebben az esetben a három kritériummal kapcsolatban nyilván megértem a petíciót benyújtó fél szabály ö, helyzetét, de, de úgy tűnik, hogy ez olasz nemzeti ügy. Ellenőriztük azt, hogy az olasz nemzeti hatóság vizsgálja az ügyet, ez a korábbi véleményünkből már kiderült, és versenyügy szempontjából ezen a szinten marad az ügy, tehát nemzeti hatóság vizsgálja és kész. Másrészt fölmerülnek további kérdések a címkézés például, amely a plenáris elég került a e hónapban, és kétségtelen, hogy ez elég nehezen elnyert kompromisszum volt, a bizottság a folytatott csatában. A parlament úgy döntött, hogy, hogy elfogadja a kompromisszumot, és ezzel nagyjából meg is mondtunk mindent. A másik fontos ügy, amiben a parlament nagyon aktív volt, az az ármegfigyelő szervezet felállítása. Ugye a piac úgy struktúrálódik, hogy nagyon nehéz a termelők számára eredményesen tárgyalni a kereskedőkkel. E, már vannak első eredmények a ár megfigyelő szervezet felállásával kapcsolatban. Ez az az erőfeszítés, amelyen most dolgozunk annak érdekében, hogy átláthatóságot teremtsünk az élelmiszer ágazatban. Ez lenne a legfontosabb információ, amit fogtok ajánlani a petíciós szakbizottság e, képviselői számára. Köszönöm, mondja az elnök. Jár úr. jár úr. Igen, egyébként ez egy állandó uh, gond a mezőgazdasági termelői árak kérdése, és ezért kérném, hogy ezt a dolgot bocsássa a mezőgazdasági bizottság számára. A probléma az mindig az, hogy a versenyjog most kicsit eltúlzom, az gyakorlatilag a felhasználó részéről az érdek egyáltalán nem e, tud érvényesülni. Tehát például hallottam olyan e, árakról is, amelyek már az, az egzisztenciát fenyegették a gazdáknak. Mi Németországban e, gyakorlatilag erre azt válaszolták, hogy de hát ezt tovább adtuk a felhasználók számára, tehát, de ez akkor is káros volt a gazdálkodók számára, és ezért kellene, hogy az olyan, a megfigyelő helynek ügyelnie kellene arra, hogy nem lehet egzisztenciára káros az az ár, ami megengedett. Tehát emiatt az illetékes mezőgazdasági bizottságot kellene állásfoglalásra felkérni, annak érdekében, hogy például most állandóan a tejjel foglalkoznak, a tejárával, és például nem a nyúlhús árával. Ez lehetne egy olyan kompromisszumos megoldás, ami nagyszerű lehetne. Igen. Akkor hadd kérdezem meg, hogy a, megadom még egy percre a szót a petíció benyújtás benyújtójának, igen, tehát három kritérium hangzott el a bizottság részéről a válaszban. A verseny helyzetet, illetően Olaszországban a versenyhatóság nincsen abban a helyzetben, hogy a e, jogszabály megsértése ellen valamit tegyen. Tehát lezárásra került ugyan egy másik ügy, azonban utaltak arra, hogy a verseny védelmére ügyelni kell. Tehát én azt gondolom, hogy a közösségi jognak érvényesülnie kell a versenyjog területén is, és ez el is hangzott, hogyha hogy ennek akkor is érvényesülnie kell, hogyha megállapodásra került sor tehát az olasz hatóságok e- általi ellenőrzés nagyon fontos, és ez azt is jelenti, hogy nem védik a jogszabályok a mezőgazdasági gazdálkodókat. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a verseny hatóságok, nem annyira a mezőgazdasági bizottság, hanem inkább a versenyhatóságok kérdése. Én azt gondolom, hogy ezt inkább az Európai Bíróságnak kellene vizsgálni, hogy a versenyjogi érvényesülni tudott-e vagy nem. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. És já, úr javaslatát hallottunk, hogy a mezőgazdasági bizottságtól kérjünk állásfoglalást, azokra a részekre vonatkozóan, amelyben illetékesek, azt hiszem, hogy ez ellen nincsen senkinek kifogása, és akkor a, a versenyképességre nézve pedig első adatok állnak rendelkezésünkre. A bizottság elmondta, hogy nem avatkozhat közbe, mivel jelen pillanatban a nemzeti hatóság tevékenykedik és a bizottság állásfoglalásából világosan kiderül, hogy ha valamely hatóság az európai versenyhatóságok közül tevékenykedik, akkor a többi hatóságnak nincsen lehetősége arra, hogy beavatkozzon. A petíciós, petíció benyújtója viszont közölte velünk, hogy ez a eljárás időközben lezárásra került, tehát ez az összeegyeztethetetlenség már nem áll fenn. Én annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ez valóban így van, írjunk a nemzeti hatóságnak, és kérjük őket az állásfoglalásukat azt illetően, hogy lezárták-e ezt az ügyet időközben, és akkor ezután kérjük, hogy a bizottság éljen a megfelelő jogosultságaival. Hát sajnálom, hogyha a bizottságunk részéről azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk azért elfogadni azt, hogy a bizottsághoz nem érkeztek az eddigiekben ilyen jellegű panaszok, mert hiszen a bizottságnak a hozzáállása az ilyen panaszokkal kapcsolatban, tehát gyakorlatilag a bizottság úgy mutatkozik meg, mint hogyha ez a bizottság részéről mindegy lenne, úgy tűnik, ez a hozzáállás a mi szempontunkból, hiszen már egy évvel ezelőtt meg kellett, hogy kapja a bizottság ezt a specifikus panaszt, és én, én azt gondolom, hogy ezt valahogy más módon kellett volna figyelembe venniük. És akkor most én is még hozzá fűznék valamit az olasz mezőgazdasági minisztérium vonatkozásában, hogy úgy tűnik, hogy tények állnak rendelkezésre, amelyek a versenyszemszögből a minisztérium illetékeségébe esnének, és azt gondolom éppen ezért, hogy itt felelősségre kell vonni a megfelelő helyeket, hiszen úgy tűnik, hogy nem túlzottan koherens módon jártak el ezek a hatóságok, a, ez derül ki a petíció benyújtója által adott információkból. Tehát, hogyha egyetértenek, akkor ezt a három e, értesítést küldjük ki, és járjunk el tehát az elmondottak szerint, és a e, címkézés e, tekintetében pedig az ármegfigyelő hely részéről várjuk tehát az információt, hogy lezárásra került ez az eljárás. És ezzel kapcsolatban, hát ez egy eléggé fáradtságos ügy volt, egy ilyen hatalmas nagy kompromisszumos csomagot sikerült elérni, azonban elég sok áldozatot kellett ennek érdekében tenni, és talán éppen ezek miatt, amelyeket itt ma is hallhattunk, tehát a bizottság azt gondolom, hogy újonnan felkérésre kell, hogy kerüljön, hogy az ügyben további információkat szerezzen be. Tehát most nem tudom, hogy kértem, hogy, vagy kérhetem, hogy a verseny biztos számára közvetlen felkérést küldjünk. Igen, tulajdonképpen tehát akkor négy indítványunk lenne az ügyben. Hát ha nem érzik úgy, hogy ez túlzás, akkor én azt gondolom, hogy egyet fognak önök is érteni azzal, ugye, hogy ezt a négy felkérést küldjük el. És még szeretném hozzáfűzni azt is, hogy a dologban a versenybiztos is kapjon tájékoztatást az ügyben. Rendben, akkor a mai ülésünk végére értünk, köszönjük a munkájukat és a figyelmüket, és gyakorlatilag ugye lezárjuk a szezont is, tehát ez gyakorlatilag szeptemberben találkozunk újra, mindnyájuknak nagyszerű nyaralást és szép nyarat kívánok, köszönjük a tolmácsok munkáját és mondja az elnök asszony, és mindnyájuknak minden jót viszontlátásra.